Buenas tardes, bon après-midi, good afternoon. Jó napot kívánunk, kellemes délután, kedves kollégák. Először is like you to be welcome. Mindenkit szeretettel üdvözlünk egy két szakbizottság ülésén, mind az Ample, mind a LIBE szakbizottság ülésén, tagjának közös ülésén, és mielőtt megkezdjük az első szavazást, mindenkit emlékeztetni szeretnék arra, hogy először is el szeretnék fogadni a rendet. Amennyiben senki nem ellenzi, ezt elfogadottnak tekintjük ezt. Másrészt a következő jelentéstevőket nevezik ki a koordinátorok, a vélemények és a jelentésekről. Ezekről a LIBE koordinátorai döntöttek. a bevándorlás és mi, migrációs alapról szóló jelentés Gion asszony kapja, a akta megállapodásról szóló jelentést Tutszász úr készíti el. Az Európai Parlament és a Tanács belső biztonsági alap kapcsán a pénzügyi támogatásról dönt a külső határellenőrzet tekintetében, és ezt Morinescu kollégán kapja meg. Az Európai Parlament és a Tanács rendelettervezete a belső biztonsági alap keretén belül dönt a rendőrségi együttműködésről, valamint a krízismenedzsment kérdéséről, erről a jelentésről. Ezt a jelentést Jakolino kollégánk kapja, végezetül pedig a kritikói, kritikói jelentőségi információs infrastruktúráról szóló jelentést Hankis Ágnes fogja elkészíteni. Hogyha ebben egyetérthetünk, akkor tovább léphetünk a menetrendünk szerint, de előszörös mindenkivel, kedves Libe szakbizottsági tagok is mindenkinek el szeretném mondani, hogy ahogyan a koordinátorok ülésében megegyeztünk, Emilio Di Capitani úr hosszú idejű szolgálatáról szeretnénk megemlékezni, aki nem 20 évig szolgálta a Libe szakbizottságot, ő most nyugdíjba vonul. És abban egyeztünk meg, hogy elismerésünkről szeretnénk adózni kitűnő munkája kapcsán, amely munkát felelősségteljesen és nagy bölcsességben végezte, úgyhogy mindig hajlandó és kész volt arra, hogy velünk együttműködjön függetlenül a ház mely patkójának mely sarkában ülünk. Tehát elismerjük az ő kitűnő munkáját, minden jót kívánunk neki nyugdíjas éveihez, és remélni tudjuk csupán, hogy találkozunk majd a jövőben is, és természetesen izgalommal várjuk, ki fog az ő lábnyomaiba lépni, mint a unit vezetője, mint az osztály vezetője, amely a Libe szakbizottsággal működik együtt az aparátus részéről. Mindezt elmondva, és szeretném, hogy ezt jegyzőkönyvezzék is, mindezt elmondva tehát arról tájékoztatom önöket, hogy az EU állampolgársági jelentésről szóló libe szavazásról, amelyről ma szavaztak volna, e, ez a szavazás elhalasztásra került. Egyetértettünk Darok asszonyjal, a jelentéstevővel, de van három további szavazás a napi rendem. Egyébként az elhalasztott szavazás hat, legújabb um, időpontját közé tesszük hamarosan. Tájékoztatok mindenkit, hogy elektronikus módon szavazunk, ezért tehát kérem, hogy mindenki készítse elő a szavazó céduláját. Akinél nincsen nála a szavazó cédula, kérem, hogy gyorsan küldjön futó lépésben valakit, aki a szavazó cédulát mi hamarabb, azaz a szavazó kártyát mi hamarabb elhozza. Az első szavazás a Libe és az EMP közös ülésén, amelyet egyébként az eljárási szabályzat 50. cikke alapján tartunk meg. Tehát az első szavazás a tartózkodás és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos eljártás. A Libe részéről Veronik Mátyi asszony a jelentéstevő, és az EMPL szakbizottság, tehát a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság eh, Alejandro Szerkászt nevezte ki társadalmadónak. A második olvasatban járunk, és a második eh, olvasatos eljárásról szavazunk most elektronikus módon. Lin asszony a foglalkoztatási szakbizottság nevében társ elnökként van jelen, kéri a szót Lin asszony, nem? Hogyha nem, akkor a második olvasatos szavazást meg is kezdjük. Yes. It's, it's an orientation vote. Orientációs szavazással van dolgunk. Ebben a konkrét esetben tehát nincsen szükség a szavazókártyára. Egész egyszerűen orientációs szavazással van dolgunk. Ki támogatja tehát? Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? támogató volt az orientációs szavazás végeredménye. Természetesen, ha kéri a szót, öné a szó. because they have to put uh, the two commissions on the machine, two committees on the issue. Just, uh, it doesn't register our votes, does it? Does it not register The problem, the problem seems to be that the... Úgy tűnik, hogy a foglalkoztatási szakbizottság tagjai, te, tagjai, te, tehát regisztráltatni kell, mint szavazó tagok a közös szavazáson. Az elektronikus rendszerben regisztrálni kell őket. De a probléma most jelzik számomra, megoldásra került, Azaz tehát ellenőrizzük ezt le elektronikusan, meg is nyitom a szavazást. Now the vote is closed. Lezárom a szavazást. A plusz jel mellett 40-en szerepelnek, 3-an a mínusz mellett, 23-an tartózkodtak, tehát az orientációs szavazás pozitív eredménnyel jár, támogató jellegű a végeredmény. Tovább is lépünk a következő dokumentumról szóló szavazásra. Nem, erről a kérdésről, erről a dossziéről most csak a libe tagok szavaznak elektronikus módon, tehát csak a libe képviselők. No? It seems that the electronic system is úgy tűnik, hogy az elektromos rendszer még nem állt fel, tehát várjunk egy pindurkát. We are proceeding. Is it now? No? no? Not yet. Only LIBE members are now being part of this electronic check. Csak a LIBE ö, tagok szavaznak, tehát a második olvasatos ajánlásról megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Among the LIBE members, the result is 29 29-en szavaztak mellette, hárman ellene, 12-en tartózkodtak a LIBE tagjai között, tehát elfogadtuk. Thank you, Thank you for being here. Thank you. See you next time. Thank you.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 Please, if I may have your attention. Kedves kollégák, kérem a figyelmüket a foglalkoztatási szakbizottsági tagok elhagyják az üléstervet. Ezen közben a LIBE tagokat arra kérem, hogy maradjanak itt, hiszen egy második szavazással folytatjuk a munkát. Az európai védelmi határozatról szavazunk. Ismét gratulálni szeretnénk mindkét jelentéstevőnek, valamint az árnyék jelentéstevőknek ahhoz, hogy legjobb tudásukkal hozzájárultak az áldozatok védelme ügyéhez. Meg szeretnék köszönni a FAM bizottságnak, a Nőjogi Bizottságnak az együttműködést, amelyet az 51-es Hasszabálycik alapján hajtottak végre, és külön köszönjük Gustavson úrnak, a FAM bizottság elnökének, Ehm, igaza volt. Gustav kollega. Kérem, hogyha szólni szeretne, akkor nyugodtan tegye meg, ha nem, akkor már is szavazunk. Kezdjük hát el akkor a szavazást. Orientációs szavazással van ismét dolgunk. Nézzük meg ezt elektronikus módon. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 46-an igennel, ketten nemmel szavaztak, senki sem tartózkodott, azaz tehát elfogadtuk, köszönjük szépen. És gratulálunk a jelentéstevőknek, az árnyék jelentéstevőknek, és köszönjük Gustafsson úrnak a munkáját. És van még egy harmadik szavazás is itt a napi renden. We are still having a third vote here please. Kérem, hogy egy harmadik szavazásra is készüljenek föl, kalapácsommal az asztalra csapok. Minél hamarabb kezdjük, annál hamarabb is fejezzük be. Now we're voting on the draft report. Most pedig miről is szavazunk, kérem figyeljenek. Kérem, ne csak figyeljenek, hanem maradjanak is csendben, hiszen így tudunk hatékonyan dolgozni. Miről is szavazunk? A közösségi vámkódex létrehozásáról szóló 2009. július 13-i rendelet módosítása. Lüi Michel, a jelentéstevő, köszönjük szépen az ő munkáját, és már is a szavazásra térünk rá. Készen állnak, kedves kollégák? Még nincsenek készen. Várjuk meg, míg a rendszer is föláll. We are waiting for a signal. Mindig várjuk, míg föláll. Nope. Okay, now we got the signal. Kaptuk a jelzést a technikai helységből, tehát megnyitom a szavazást. Ah, excuse me, excuse me, excuse me, excuse me. I have to announce the amendments, excuse me. Nézést, a módosításokat be kell jelentenem. Egyes módosító. Ki támogatja az egyes módosítót? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító 11-es preambulum bekezdésre vonatkozik mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk ezt is, és most az egész szövegről módosított formájában elektronikusan szavazunk, melyet, mármint a szavazást megnyitok. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 39 mellette, ketten ellene, senki sem tartózkodott. Köszönjük szépen Michel úrnak, gratulálunk a munkájához. Köszönjük mindenkinek. And now. És akkor. Most. Miután letudtuk az elektronikus szavazást, most rátérünk az érdemi napirenti pontjainkra. A lengyel elnökség tevékenységének áttekintésére. Várjuk az elnökség képviselőjét, hogy ide jöjjön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 are resuming our work. Kezdjük a munkát. Szeretettel üdvözlöm vendégeinket, Igor Gyeluk urat, remélem jól ejtettem a nevét, a Lengyel Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárát, barátomat, és Piotr Stachancsik urat, aki a Lengyel Belügyminisztérium államtitkára. Ők képviselik itt most körünkben a lengyel elnökséget. És a Libe bizottság felé előadják majd a lengyel elnökség következtetéseit az igazság ügy területén. Kérdések, válaszok lesznek, utána majd pedig Jaluk úr előadása után Stathancsik urat hallgatjuk meg a belügyminisztérium képviseletében belügyi témákban, azt is kérdések és válaszok követik majd azt az előadást. Zseluk úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy jó hírem, a lengyel elnökség hamarosan befejeződik, és nem kell majd ezeket a bonyolult neveket többé kiejteniük, de reméljük azért emlékeznek majd ránk legalább az arcunkra. Lengyelül fogok felszólalni, Úgyhogy kérem, hogy tegyék föl fejhallgatóikat. Dziękuję bardzo komisji za wysoki... Köszönöm szépen a bizottságnak a meghívást. Nagy tisztesség számomra, hogy önöknél beszélhetek a lengyel kormány képviseletében. Köszönöm az együttműködésüket, az utóbbi hat hónap során tanúsított együttműködő hozzáállásukat. Ez volt az első olyan elnökség, amelyet Lengyelország vitt, és ez különös kihívást jelentett számunkra. Meg kellett találnunk helyünket az új szerződések keretei között, amelyek kapcsolatban ugye nagyon sok reménységet fogalmaztak meg a polgárok Európában, a tagállamokban szerte mindenhol. Az elnökség egész ideje alatt különös támogatást kaptunk a LIBE bizottságtól, az Európai Parlament LIBE bizottságától. Az önök bizottsága újra meg újra megfogalmazta és tettekben is kifejezésre juttatta támogatását a lengyel elnökség iránt. Az Európai Védelmi Határozat kapcsán például ö, Gratulálok Önöknek ehhez a munkához. És persze az előadóknak, az árnyék előadóknak a bizottságon belül, akik végül is megalkották és most elfogadták ezt a dokumentumot. A lengyel elnökség során a büntető törvénykönyvvel kapcsolatban a represszív intézkedések és a garanciális intézkedések között próbáltuk megteremteni az új egyensúlyt. A magyar elnökség politikáját folytattuk, és ennek jegyében megpróbáltuk a bűncselekmények áldozatait felkarolni, és egy jó rendszer kialakítani számukra, amely védi őket és kárpótolja őket. Úgy gondolom, hogy ezt sikeresen tettük és örülök annak, hogy önök is egyetértettek annak a szükségességével, hogy ezt meg kell alkotni, ezt a keretet. És támogattak minket. Ennek eredményeképpen így megszületett számos eredmény, számos projektum, és más projektekben is komoly előrelépéseket tettünk meg, alapoztuk a Dán elnökség munkáját, és noha nem tudtunk minden témát lezárni, a miniszterek csúcs találkozója, az igazsági miniszterek csúcs találkozója talán lehet, hogy ezekre is ezekre a kérdésekre is választ talál. Örülök annak, hogy az irányelv tervezetet most önök megszavazták, a védelmi határozattal kapcsolatos irányelv tervezetet. Spanyolországgal közösen Lengyelország magáénak tekintette ezt a projektet mindvégig, és meggyőződésünk volt, hogy sokkal jobb áldozatvédelmi szabályokat kell kialakítani az egész Európai Unióban. És most már tudjuk, hogy a bűnelkövetők hát egységesen kegyetlenek az áldozatokkal, nekünk is egységesen kell őket védeni. Különösen nagyra értékeltem Carmen Rivero López és Humanes veterű tevékenységét, akik nélkül nem tartanánk ott, ahol, akik az irányelv tervezeten nagyon sokat dolgoztak, és akik felgyorsították az eljárást. Az ő segítségükkel számos akadályt sikerült elgördíteni az útból, a szerződés útjából is, így módon, hiszen sikerült azt végre átültetni a gyakorlatba ezen a területen. És két év megfeszített parlament és tanácsi munka együttműködés eredményeképpen december 13-án várhatóan aláírásra kerül ez az anyag, vagyis épp az igazságügyminiszterek csúcs találkozója előtt. A Dán elnökséget persze a jövőben is támogatni fogjuk ennek az ügynek a továbbvitelében. Az Európai Védelmi Határozat és rokon témái kapcsán, amelyek együttesen alkotják az áldozatvédelmi keretrendszert. Köszönöm Önöknek erőfeszítéseiket az irányelv megalkotásában. A szexuális kizsákmányolás, a gyermekpornográfia területén nyújtott támogatásuk, elleni küzdelem területén nyújtott támogatásukért, hiszen ezek a legkiszolgáltatottabb rétegei csoportjai a társadalomnak. Itt külön köszönet illeti Angelili asszonyt, aki hatalmas eltökéltséggel állt neki a munkának, és végezte azt. Az ő díja most az lesz, hogy a plenárison, pontosabban már megvan, hogy a plenárison mindössze két ellenszavazattal gyakorlatilag egyhangulag elfogadták javaslatát. A korrelációs táblázatok is meg lesznek az intézményközi megállapodás kiegészítéseképpen. A parlament elfogadott egy olyan anyagot, amelyet aláírásra ugyancsak jövő héten nyújtunk majd az igazságügyminiszterek elé az is kiderült, hogy eh, lehet jobban védeni az áldozatokat, volt mit tennünk, túlléptünk a formális akadályokon, és végre most eh, véglegesítjük az irányelv tervezetet, amely a bűncselekményekkel kapcsolatos információ áramlást is új alapokra helyezi. A szöveget, amint mondottam, december 12-én fogják önök a plenárison megszavazni, és reméljük, hogy ez meg is lesz, átmegy az anyag a szavazáson, vagyis első olvasatban elfogadjuk azt. Az elnökség minimális normákat is alkotott a bűncselekmények áldozatai védelme tekintetében. Az elnökség többször vitát folytatott szakértőkkel, és ö, olyan gyakorlati szakemberekkel, akik a fizikai erőszak esetén áldozatoknak nyújtandó támogatás szakértői, és lefektettük azokat a speciális támogatási formákat, intézkedéseket, amelyek az áldozatok külön csoportjait egyenként védik, és ezt a szöveget is decemberben elfogadásra fogjuk benyújtani önöknek. Ennek persze ez egy nagyobb fejezet egyik része csupán, tehát most csak ezt tudják önök megszavazni, de mégis nagy eredmény ez. Köszönöm a Libe Bizottságnak, hogy végig ö, támogatott minket a az Investigating Order ügyében is. Az előadók szoros volt az együttműködés e téma kapcsán is, és reméljük, hogy jövő héten a tanács ebben az ügyben is megint csak ugyan részleges, de mégis döntést fog hozni. Köszönjük az elnökségnek nyújtott támogatást az ügyvédhez való joggal kapcsolatos előterjesztésünk kapcsán is. Nem volt könnyű a tervezet megalkotása. Menet közben jöttünk rá saját munkacsoportjaink ülésein, hogy ez egy kemény dió, de mégis sikerült egy olyan megfogalmazást találni, amely a legjobb kompromisszum, még akkor is, hogyha számos kérdőjel maradt még további vitákban eldöntendő kérdés. A vita tehát folytatódik. Most ebben a pillanatban is egyébként zajlik egy kétnapos konferencia Varsóban, ahol az ex officio, tehát a hivatalból nyújtandó támogatásról van szó, amit közösen szerveztünk az Európai Ügyvédszövetséggel, a Trier központú Európai Ügyvéd Szövetséggel. A konferencián az önök bizottságának egyik tagja, képviselője is, Antonescu asszony is jelen van, aki egyben ennek a témának az előadója. És akivel holnap találkozom majd ott, Varsóban. és a tanács üléséig megpróbáljuk ezt a témát is tető alá hozni, azt a kompromisszumot megalkotni, amely a Dán elnökség számára kiinduló pontot jelenthet majd a projekt továbbiteléhez. Az elnökség az első olvasathoz a munkacsoportok számára anyagokat juttatott el a családom belüli áldozattá válás kérdésével kapcsolatban is. Przekonany, że wspólnie udało się... És biztos vagyok abban, hölgyeim és uraim, hogy sikerült bemutatnunk, hogy az Európai Unió nem pusztán politikusok testületeiből áll, hanem konkrétan szolgálja az egyszerű polgárok érdekeit, az ő problémáik megoldását mai bonyolult világunkban. Végül pedig meg szeretném köszönni önöknek támogatásukat, bizalmukat, amely jel megajándékoztak minket az elnökség egész ideje alatt, és megígérhetem, hogy a Dán és a ciprusi elnökséggel is szorosan együttműködünk majd, hogy ezek a témák ne vesszenek el. A jövőben is örömmel dolgozunk, működünk önökkel együtt. Buzek Some members who have expressed their will to make some questions. Tanultunk öntől is, most egy kis lengyel nyelvet, mint ahogy Buzek elnök úrtól is. Most pedig akkor Gonc asszonyt hallgatjuk meg. Gönc asszonyt. Üdvözlöm a lengyel elnökséget, és jó volt hallani, hogy a magyar elnökség által elkezdett munkát folytatták. Lenne néhány kérdésem. A bolgár-román Schengeni csatlakozással kapcsolatban. Tudjuk, hogy voltak nehézségek, és azt hangzott el gyakran, hogy nem szabadna kettős mércét alkalmazni, az EU felelős, értük, stb. Szeretném az önvéleményét hallani arról, hogy hogy látja a folyamatot, és hogy tudták támogatni ezt a, az előrehaladást. Ugyanakkor ö, A menekültügyi csomaggal kapcsolatban is van néhány kérdésem. A parlament próbálta ezt egyben tartani, de különböző sebességgel haladtak előre. Az alfejezetek szeretném öntől hallani, hogy ön hogy látja ezt a kérdést, és említette azt is, hogy követni fogják az adatvédelmi, USA-val kötött adatvédelmi megállapodás betartását. Erről szeretnék többet hallani. Ön inkább arról beszélt, hogy hogyan látja a kérdés, hogyan alakult az az ügy, de hát tudjuk, hogy sok mm, értelmezési kérdés van az amerikai és az európai fél között, és ön hol foglalna állást. Buszutil úr, elnézést nem vettem észre, hogy ön is jelentkezett, koordinátorként nyilván megilleti a szó, parancsoljon. Szeretném tisztázni, hogy jól értem-e, hogy most ugye egyelőre az igazságügyi kérdésekkel foglalkozunk, és nem a belügyi kérdésekkel, az egy második körben lesz. Igen, bólogat az elnök, tehát a belügyi kérdéseket később kell föltennem, később is föl lehet tenni, ugyebár? Nem halljuk az elnököt, de úgy tűnik, hogy igen a válasz. Köszönöm, akkor akkor az első előadással kapcsolatban nincs kérdésem, csak néhány pozitív megjegyzésem a néppárt nevében. Meg szeretném köszönni önnek a beszámolót, és szeretném megköszönni még inkább a munkát, amelyet sok területen elvégzett a lengyel elnökség a büntető, európai büntető szabályozás területén. Az európai védelmi határozatról éppen most szavaztunk, és ahogy is említette, a szexuális kizsákmányolás, gyermekpornográfia területén az bűncselekményekről szóló információt való hozzáférés területén is sokat léptek előre. Gratulálunk a lengyel elnökségnek ahhoz, hogy új javaslatokkal is élt az áldozatvédelmi keret témájában. Tereze ehhez biztos hozzáfűz majd még valamit, és az ügyéthez való hozzáférés tekintetében is. Elnök úr, az a benyomásunk, hogy ezen, ezeken az új területeken nem csak, ezek nem igazán teljesen új területek, hanem inkább arról van szó, hogy új módon közelítjük meg ezeket a problémákat. Most első alkalommal történt meg az, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta az Európai Parlamentnek a tanácsol pontosan megegyező kompetenciája volt az eljárás során, és ez minőségi döntések meghozatalát tette lehetővé, a jobb jogalkotás felé vezet minket ez, és a polgárok jogainak érvényesülése, jobb érvényesülése felé. A következő legfontosabb, fontos ilyen projektum az egységes belső piacon az lesz, hogy meg kell teremteni az egységes belső teret, térséget fizikailag, ahol a polgárok tényleg szabadon mozoghatnak majd, és százszázalékos garanciával afelől, hogy az igazságügyi eljárásokhoz egyforma hozzáférésük van. Még mindig azért ezen a területen túl magasak a nemzetállamok közötti határok, és még jogosan félnek a polgárok, amikor külföldre mennek, hogy nem minden joguknak tudnak majd érvényt szerezni, és nem ugyanolyan szintű a védelmük mindenhol. De hát ez lesz majd a következő lépés. Köszönjük szépen, hogy ezen az úton nagyot léptek előre. A néppárti frakció nagyon támogatta az önök tevékenységét. A legtöbb témának egyébként néppárti előadója volt, hogy mondjam ezt el, és gratulálok még egyszer. Egy ALDE képviselő is szeretne szólni, vagy nem? Argentini asszony például? Igen, köszönöm elnök úr. Egy kicsit meg vagyok zavarodva. Azt hittem, hogy a két téma együtt kerül megtárgyalásra, de jó, akkor most csak az igazságügyi kérdésemet teszem föl, vagy megjegyzést fűznék ahhoz, amit hallottunk. A miniszter úr azt mondta, hogy az ügyvédhez való hozzáférés témája nagyon bonyolult kérdés, de mégis nagyot léptek előre. Azzal egyetértek, hogy valóban ez bonyolult téma, de azzal nem teljesen, hogy nagyot léptünk előre. Mert ezt most a Dán elnökségnek kell továbbvinni, és továbbra sincs könnyű hozzáférés az ügyvédhez Európa szerte, tehát itt még ott tartunk, hogy a bizalmat kell kiépíteni az igazságügyi együttműködés területén, és látnunk kell, hogy ez a kölcsönös bizalom nincs mindig meg, Különösen akkor, amikor azt látjuk, hogy a különböző országok fogvatartási kapacitásai és körülményei, és nagyon enyhén fogalmazok most, hát nem egyforma színvonalúak, és nincs meg a kölcsönös bizalom az európai letartóztatási parancs kapcsán sem, hiszen nagyon kemény, megoldatlan kérdések adódnak folyamatosan egyes EU országok között, a hosszabb távú fogvatartás kapcsán, és néha nagyon rossz körülmények között nagyon hosszú ideig kell várakozni a gyanúsítottnak. Ugyanakkor köszönetet mondok a lengyel elnökségnek, a tekintetben, hogy az Európai Letartóztató Parancsol Lengyelország már nagyon jól él, önök ennek a témának legfőbb zászlóvivői, ezért talán érdemes lenne még önöknek megnyitni a vitát az európai letartóztatási parancs valódi működéséről, hogy mennyire működik az, és az igazságügyi együttműködéshez a bizalomépítést elkezdeni, mert a polgárok Európa szerte úgy érzik, hogy amikor konkrétan nehéz helyzetbe kerülnek, akkor a gyakorlatban még sincs meg ez a bizalom az egyes országok között. Érdekelne az ön véleménye, hogy mekkora ez az előrelépés valójában. Köszönöm. Voorzitter, ik heb een aantal vragen. Ehm, ik weet dat ik tegenover een vertegenwoordiger van, de, uh, van Köszönöm, volna néhány kérdésem, amit szeretnék föltenni. Az a benyomásom, hogy az antidiszkriminációs irányelvvel kapcsolatban nem beszéltünk eleget erről a témáról. A Libe ezért a kérdésért is felelős, és a miniszterek is tanácskoztak erről a témáról. Nem tudom, hogy ön meg tudja mondani, hogy milyen haladást tettek ezen a területen a diszkriminációs irányelvvel kapcsolatban. Ez a téma nagyon régóta állóvízben van, egy helyben toporog. A diszkrimináció elleni védelem az emberi jogok sarokköve és a, az, a lengyel elnökség alatt nem érzékeltem, hogy történt volna jelentős haladás. A másik pedig a gyermekpornográfia és a gyermekek védelme. Nagyon jó, hogy ezen a területen fejlemények történtek, az egyik módosítónkat önök is elfogadták. Ez egy fontos jogi eszköz. És ez jelentős szerepet játszik a helyzet javításában. És bizonyos, hogy hogyha valakit elítéltek, akkor nem engedhetik, hogy az illető később gyerekekkel dolgozzon. Nem tudom, hogy ez a gyakorlatba hogyan kerül át. Ezért erről a témáról most nem is szeretnék többet beszélni. Azonban van még egy kérdésem. Jövőre esedékes a futball világbajnokság, és ez a korrupció melegágya Európában. Ezen a területen nagyon kevés történt, nem megfelelő az együttműködés a tagállamok és a tanács között. A sportügyében együtt kellene működni a rendőrséggel is, de eddig nem történt túl sok minden. Ezen az igazságügyi bizottság és a konvent szintjén is beszélni kellene. hiszen ez valójában szervezett bűnözés. Ezt a problémát kezelni kellene. Összefüggésben áll a, a drogkereskedelemmel és a pénzmosással is. Hogyha harcolni akarunk a szervezett bűnözés ellen, akkor annak alapvető részét kell, hogy képezze ez is. És szót ejtenék még a terrorizmusról. A jelentés sokat foglalkozik az, az iszlám kérdésről Németországban, de talán egy kicsi megfeledkeztünk a szélső jobb szerepéről. Viták zajlanak az egyes tagállamokon belül is. Mostantól a szélső jobbot közelebbről fogják megfigyelni, annak tekintetében, hogy Németországban is mi történik. Jimenez asszony következik. Köszönöm. Szerettem volna megköszönni a lengyel elnökség képviselőjének, hogy segítette és ösztönözte az Európai Védelmi Határozat ügyét, és azt gondolom, hogy valóban példamutató volt az a haladás, amit elértünk az áldozatok védelme érdekében. Egyetlen rövid kérdésem lenne csak, ugyanis én vagyok az előadója ennek a, az európai védelmi határozatnak, ami bűncselekmények áldozatait védi. Az lengyel elnökség már nagy érdeklődéssel olvasta ezt a jelentést, és amikor az áldozatvédelmi csomag nyilvánosságra került, akkor valóságos tapsviharral fogadták de május óta, amikor bemutattam, ez a kezdeti lelkesedés valamennyire lelohadt. És egyre kevesebbet beszélnek róla. Én nem ezt szerettem volna, pont éppen az ellenkezőt azt szerettem volna, hogy egyre inkább kiszélesítjük az alkalmazását. Ez a törvénytervezet nagyon sokat javult az idők során. Szeretném tudni, hogy mi az ön véleménye. Hogyan lehetne a Dán elnökség alatt ezt az ügyet előbbre vinni? Nem tudom, hogy ők fognak-e különösebben erőfeszítéseket tenni ezért. De kérem, mondjon valamit, hogyan lehetne az áldozatok védelmét jobbá tenni. Hiszen itt már a terrorizmus, a szervezetbűnözés áldozatairól is beszélünk, és ők rendkívül sebezhetőek a az áldozatul esett nőkkel, a gyermekekkel és a bevándorlókkal együtt ők igen sérülékeny csoportot képeznek. Az áldozatok jogait meg kell védeni, de nem csak az ő lelki egészségükről van szó, hanem a, a családjukat is védeni kell, pszichológiai tanácsadásra, tolmácsolásra van szükségük. Ezeket nem tagadhatjuk meg az áldozatoktól. Szeretném tudni az önvéleményét arról, hogy hogyan lehet szeretne elérni, hogy a következő elnökség is prioritásként kezelje az európai védelmi határozat ügyét. Talán a, az ön segítségével még jobban tudnánk ösztönözni ezt a területet. Köszönjük, Romero López asszony. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Én is előadója voltam az Európai Védelmi Határozat tervezetének a lengyel elnökség ideje alatt. És ők rendkívül nagy energiát fektettek abba, hogy ez a tervezet valóságá váljon. Hiszen ez alapvetően nem lett volna az ő prioritásuk, és meg kellett volna várniuk, várnunk a Dán elnökséget. Ahogy ez már korábban is többször megtörtént. Egyértelműen a lengyel elnökségnek köszönhető, hogy lehetővé tette ennek a megvalósulását. Ami az eljárási intézkedések csomagját illeti, szeretnék egy megjegyzést tenni, mégpedig az irányelv tervezettel kapcsolatban, ami az ügyvédhez való hozzáférésről szól, vagyis a jogsegélyről. A probléma az, hogy abban a pillanatban, amikor a gyanúsítottnak joga van az ügyvédhez, és pontosan tudjuk, hogy egyes tagállamokban bizonyos vonakodással tekintenek erre a jogra, akkor kérdés, hogy milyen lesz majd a helyzet a Dán elnökség alatt. Végül pedig a menedék ügyi csomaggal kapcsolatban Az elnökség által benyújtott dokumentumban semmi konkrét nem szerepel. Csak néhány javaslat, amit a lengyel elnökség a Dublini egyezményhez képest kidolgozott. A probléma ugyanakkor továbbra is fennáll, ennek a Dublini megállapodást felül kellene vizsgálni. És a Dán elnökségnek lesznek bizonyos nehézségei, amikor ezekre a javaslatokra próbál reagálni. Lehet, hogy a lengyel elnökség gondjai áthúzódnak a következő elnökségre is a Schengeni határa kapcsolatban. Köszönjük. Gyák úr, öné a szó, hogy válaszoljon. De ne felejtsük el, hogy van még egy szakértőnk, Szahancsik úr, És azt hiszem, hogy az egész Libe bizottság véleményét tolmácsolom, amikor azt mondom, hogy az az igazi európai elkötelezettség, európai szellemiség, amelyel a lengyel elnökség vezette a tanácsot az egész szemeszterben, ezekben a rendkívül jelentős kérdésekben, ez valóban példaértékű és jelentős változásokat hozott. Gyaluk úr, öné a szó. Köszönöm ezeket a kérdéseket. Szeretném megköszönni különösen az elismerő szavakat. Úgy tűnik, hogy remekül együtt működött a kémia az elnökség és az önök bizottsága között. Az önök elsődleges fókuszában az emberi jogok állnak. Egyes kérdések egy olyan területre koncentráltak, amelyekért az igazságügyi minisztérium nem felelős, például a Schengeni övezet kiterjesztése, a menekültügyi rendszer módosítása, a Dublini egyezmény módosítása. Ezeket a kérdéseket feljegyeztem, és feltételezem, hogy Stahancsik úr majd válaszolni fog ezekre. Buszutil úr megjegyzése nagyon is helytálló. Valóban megváltozott körülöttünk a világ az új szerződés révén. A rendszer, az új rendszerben egészen más a, az erő elosztás, mindenkinek más felelősséges hatásköre van, mint eddig. Ez alatt az Európai Parlament sem kivétel. Ez volt a lengyel elnökség háttere. De ez az első elnökségünk, korábban nem volt ezen a területen tapasztalatunk. Elfogadtuk, hogy a Lisszaboni szerződés az a jogi infrastruktúra, amelyen belül ki kell bontakoznunk. Azt gondolom, hogy számos ülés, amelyet rendeztünk az Európai Parlament képviselővel közösen, bizonyította, hogy mennyire nyitottak vagyunk a parlament irányába, és milyen őszintén zajlottak a trialógus találkozói is. Azt gondolom, hogy mindez mutatja, hogy fel vagyunk készülve, és nagyon szívesen befogadjuk az Európai Parlamentet is a tárgyalásokba, és készek vagyunk megadni a parlamentnek azt a helyet, amelyet a szerződés kijelöl számára. Támaszkodtunk továbbá helyi tapasztalatainkra, és Lengyelországban a parlamentnek nagyon erős a helyzete. Nem tudom, hogy megfeleltünk-e a Lisszaboni szerződés által szabott követelményeknek, de felvettük a kesztyűt, igyekeztünk megfelelni a kihívásnak, és megtettük, amit tőlünk telt. Hogy biztosítsuk azt, hogy a szerződésnek megfelelően mind a két jogalkotót egy, egyenlően kezeljük. Számos nekem feltett kérdés a bűncselekmények áldozatairól szóló irányelvtervezetet érintette, és különösen az ügyvédhez való hozzáférést. A bűncselekmények áldozatairól szóló irányelvvel kapcsolatban úgy gondolom érdemes lenne hogy ne feledkezzünk meg két tényről. Az egyik az, hogy ez az irányelv tervezett csak a magyar elnökség vége felé készült el. Ezért ennek vitája a lengyel elnökség alatt kezdődött meg. Ez a dokumentum igen terjedelmes. Előzetes döntéshozatal során készült el. ezek pedig korábbi értékeléseken, tanulmányokon alapultak, és kapcsolódnak a háttérhez is. Nem gondolom, hogy indokolt lett volna egy elnökségen belül befejezni eh, ennek a tárgyalását, de kérem önöket ne feledkezzenek meg arról sem, hogy jelentős haladást értünk el. Ahogy már a bevezetőben is említettem, számos kérdést eh, sikeresen lezártunk, másokkal pedig már majdnem eh, végeztünk, ilyen például az irányelv alkalmazása, és azt gondolom, hogy ez remek kiinduló pont lesz a Dán elnökség számára. A Dán elnökség a tanácsban jelentős eséllyel kompromisszumra jut majd. És nem ok nélkül említettem azt, hogy mi a magyar elnökség munkáját folytattuk tovább. Együttműködésünk ezzel az elnökséggel, amennyire én meg tudom ítélni, kiváló színvonalon zajlott. Nem ugyanannak a triónak a részét képeztük ugyan, mégis szorosan bevonottunk a magyar elnökség munkájába. Konkrét tervek készültek a munka ütemezésére vonatkozóan, és nem szeretünk volna kapkodni semmilyen ügynek az eljárásával sem. Így aztán eh, gyakorlatilag a magyar elnökség munkája folytatódott a mi elnökségünk alatt is. Néha a jogszabály, eh, a lezárt jogszabályalkotó eljárások eh, száma alapján ítélik meg az elnökségeket. De mi úgy gondoltuk, hogy nem ez az egyetlen követelmény, különösen amikor bűncselekmények áldozatairól van szó. Szerettük volna ennek az ügynek a lezárását a Dán elnökségre hagyni. Egyszerűen nem volt elég időnk arra, hogy lezárjuk a munkát a lengyel elnökség ideje alatt. És néha, aki lassan jár, az tovább ér. És ha túl hamar hozunk döntést, az később visszajön és kísérteni fog. Az ügyvédekhez való hozzáférés összetettebb, mint ahogy a a lengyel elnökség kezdetben gondolta. Ennek számos oka van, egyebek között az, hogy gazdasági válság tombol Európában. A bűncselekmények áldozatai számára, vagy inkább az ügyvédekhez való hozzáférés tekintetében a megoldás különösen, hogyha ezt az államnak kell állnia, akkor mindenképpen költségvetési ráfordításokat igényel. A lengyel elnökségnek mindig is az volt az álláspontja, hogy nem lehet olyan megoldásokat elfogadni, amelyek egyrésztről méltányosak és széles körben elfogadottak, másrésztről pedig ingyenesek. Ha megvizsgáljuk a költségvonzatokat, akkor már is visszafogottabban tárgyalunk. Hiszen az otthoni kormányokban mindenhol ül egy pénzügyminiszter, aki megvizsgálja mindennek a költségeit, és azt, hogy hogyan illeszhető ez be a tagállami költségvetésekbe. Ez az a kihívás, amelyel a tárgyalások során szembesültünk. önök számára sem titok, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróság ügyvédi, ügyvédhez való hozzáférési jogról szóló ítéleteinek fényében és más témákban hozott ítéleteinek fényében, tehát mindezek után egyes tagállamok megváltoztatták nemzeti jogszabályaikat. Nemrég több országban is zajlottak nyilvános viták az ügyvédhez való hozzáférés jogáról, ezért vannak viszonylag friss információink. Ezért van az, hogy sok tagállam még vonakodik ismét megváltoztatni az erre vonatkozó jogszabályaikat. A lengyel elnökség végén a Libe bizottsággal való találkozón Elhangzott, hogy szeretnénk együttműködni a tanácsban is a, ezzel a témával kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy bár az elején ezt szerettük volna elérni, végül nem sikerült ezt a témát lezárnunk. A legjobbakat kívánjuk a Dán elnökségnek, és reméljük, hogy hat hónap múlva jó híreket hallhatunk majd tőlük. Sargentini asszony megjegyezte, hát megjegyzett néhány olyan dolgot, ami konkrétan Lengyelországhoz kapcsolódik az európai letartóztatási parancsal kapcsolatban. Talán később négy szem közt megbeszélhetnénk ezeket a kérdéseket. Minden esetre tájékoztatom őt is, hogy egyre kevesebb az ilyen európai letartóztatási parancs Lengyelországban. De nem is csak nálunk, hanem, hanem Európában is egyre több az európai letartóztatási parancs. És Lengyelország továbbra is a legnagyobb számú ilyen E, e, letartóztatási parancsot bocsátja ki. Ezért a mi országunk a leglátványosabb ebben a tekintetben. Tavaly az Európai Bizottság kibocsátott egy dokumentumot az Európai Letartóztatási Parancs alkalmazásával kapcsolatban, szintúgy az Európai Tanács. Ezt be is nyújtottuk az Európai Bizottságnak. A következő decemberi csúcson fog majd ez elfogadásra kerülni. Léteznek bizonyos különbségek az európai letartóztatási parancs alkalmazásával kapcsolatban az egyes tagállamokban. Ezek az eltérések valószínűleg annak tulajdoníthatók, hogy milyen sürgősen kellett elfogadni az erre vonatkozó rendelkezéseket. Hiszen akkor a politikai kontextus ezt kívánta Európában. Végül pedig az elnökség a börtönbeli körülmények harmonizálásával is foglalkozott, illetve a, az elfogatás kritériumaival is. Minél többet foglalkozunk ugyanakkor ezzel a témával, annál világosabban látjuk, hogy a börtönbeli helyzet az ottani körülmények és mindennek hatása az európai letartóztatási parancs alkalmazására egyáltalán nem egyértelmű. Minél több érvet gyűjtünk be, annál világosabban látszik, hogy jelentős különbségek állnak fent egyes európai régiók között. És azok, akik az elején rossz fiúnak tűnnek, nem biztos, hogy végül is, a végén is annak fognak mutatkozni. Léteznek eh, nem Európai Uniós eszközök, amelyeket annak érdekében alakítottak ki, hogy biztosítsa a foglyok emberi bánásmódját. Az Európa Tanács és a kínzás ellenes bizottság ajánlásainak megfelelően, és megelőzési mechanizmusokat is kialakítottunk az ENSZ egyezményhez kapcsolódó jegyzőkönyv alapján lehet, hogy ezeket az eszközöket nem minden tagállam használja ki megfelelően. Ugyanis nem minden uniós tagállam ratifikálta még ezeket. És még nem sikerült ezeket mindenhol egyformán jól alkalmazni. Vagy nem fordították át azokat megfelelően a gyakorlatba. Lehet, hogy a lengyel elnökség nincs abban a helyzetben, hogy vitát nyisson ebben a témában, de tagállamként Lengyelország fel van készülve arra, hogy egy ilyen vitában részt vegyen. Boszkört asszony kérdését illetően, ami a diszkrimináció ellenes irányelvet illeti, ez kicsi zavarba hozott, ugyanis ez nem igazán az én hatáskörömbe tartozik. Ugyanakkor tudomásom szerint a lengyel elnökség egy jelentést készített a haladásról, amelyben már az életkor is diszkriminációs tényezőként szerepel. Ez a munka a Dán elnökség alatt folytatódni fog. Amint az kiderült, az életkor is diszkriminációs tényezőnek számít. Különösen a szélsőséges életkorú, tehát a nagyon fiatal és nagyon idős emberek esetében. A gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos módosító indítványt illetően, ahol a büntető törvénykönyvek összeolvasztásáról van szó, ezt nagyon komolyan vettük, hiszen itt kezdődött minden. A Titru ügy kapcsán kezdtünk el gondolkodni azon, hogy harmonizálni kellene az európai jogszabályokat. Ez az eset tette lehetővé, hogy az egyik ország szankcióit egy másik országban is alkalmazni lehessen. feljegyeztem azt is, hogy kérte a sportban a korrupció ellenes intézkedése bevezetését is. Ezt sem a lengyel elnökség fogja a napirendre tűzni, de teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ez a terület nem jelent még meg eléggé hangsúlyosan Európában, az Európa Tanács egyezménye ellenére, amelyet számos tagállam még mindig nem ratifikált. A haladás ezen a területen még messze nem kielégítő. Két lengyel törvény van érvényben a korrupcióval kapcsolatban a sport területén. Szép egy olyan antidiszkriminációs törvényel van dolgunk, amely a korrupciót is tiltja, és meg kell vizsgálni, mennyire hatékonyak ezek az eszközök, Egy szóval a vitából szóló következtetéseket a Dán elnökség képviselővel magam is meg fogom tárgyalni, meg fogom vitatni. Egyetértek a két utoljára felszólaló képviselővel, Jimenez asszonynal és Romero López képviselővel az ügyvédekről mondottak kapcsán. Vissza is szeretnék térni a kérdésre. Egyrészt. Igen, meglepő minnyájunk számára, minden tagállam számára, hogy az egyes tagállamokban használt alkalmazások elemzését megvizsgáljuk, ami a jogi segítségnyújtáshoz való hozzáférést illeti. Mindnyájunkat kötelez az emberi jogok európai nyilatkozat, európai e, megállapodása, és azt gondolnánk, hogy minden ország ugyanolyan megoldást talál. De nem így van ez a lengyel elnökség e kérdésben és más kérdésekben is tárgyalásokat folytatott, és igyekeztünk egyensúlyt találni. Az állampolgári jogok védelme között egy részről, más részről pedig a büntető eljárásból eredő igények között. Hogyha tehát a polgári jogok védelmét túlzásba visszük, akkor lehet, hogy meg, megkötjük a büntető eljárásban résztvevő hatóságok kezét is. Itt nagyon nehéz megtalálni a jó egyensúlyt. Sok tagállamban létezik eh, a kommunikációs időszak, az inkommunikádó időszak, amely időszakban, tehát a kommunikáció nem működik, amikor az ügyvédek nem férnek hozzá a védencükhöz, és vannak országok, ahol a büntető eljárás időszak igényeiből eredő időszakra meg lehet ezt hosszabbítani, de egy perccel se hosszabban. Köszönöm szépen a kérdéseiket, köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Jaluk úr. Nagyra értékeljük az ön erőfeszítéseit, amelyek eh, során minden kérdésre választ szeretett volna adni. Látom, hogy Boszkurt asszony még egy újabb kérdést szeretne feltenni. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, hogy még egyszer lehetőséget kapok arra, hogy felszólaljak részletesen válaszolt a kérdésemre, de egy részkérdésről, mint hogyha elfeledkezett volna. Mégpedig. Úgy van-e? És ha igen, mennyire van úgy, hogy a terrorizmus elleni harcnál a szélső jobboldali ö, terror veszélyéről is beszélünk, erre és figyelünk? Nos, ez egy olyan kérdés, amelyet nagyon újnak nevezhetünk. Kétség nem fér hozzá. A külső forrásokból eredő veszélyek eh, a belső forrásokból, az országon belülről jövő szélsőségesektől származó veszélyekre felfigyeltünk, ha máskor nem legkésőbb Norvégiában, a szigeten zajló vérengzés kapcsán. A szélső jobboldali csoportok bűncselekményei ugyanakkor meglehetősen specifikusak. És e tekintetben más szélsőséges mozgalmaktól különböznek. Nem tudom, hogy a kriminológia tudománya alapján érdemes volna különbséget tenni a szélső jobb és a más veszélyek között, más szélsőséges mozgalmak között. Nem tudom, hogy megállapíthatjuk-e kriminológiailag, hogy veszélyesebb volna a szélső jobb, mint más szélsőséges mozgalmak. Nem éreztük szükségét annak, hogy a kérdéssel külön foglalkozunk, vagy bármilyen rendkívüli ülést hívjunk össze a lengyel elnökség alatt, mely e kérdéskörrel foglalkozna. Ugyanakkor nő az erőszakosság, és a sok extrém mozgalomra vezethető vissza, és ezekre igenis figyelnünk kell. Köszönjük szépen, Csaduk úr! a második kereszt eh, meghallgatásban való részvételét, és most pedig a lengyel elnökség nevében Stahansisk urat köszöntöm körünkben. Ha jól gondolom, akkor így kell kiejteni az ő nevét. Stahancsik úr, az igazságügyi magyarázatokat hallottuk, most pedig a belügyi és, és honvédelmi ügyekről és igazságügyi kérdésekről hallunk mindjárt. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni... Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves képviselők! A lengyel elnökség munkájáról szeretnék beszélni a belügyi területem. A lengyel elnökség egyik kulcseleme a közösségi bevándorlási rendszer volt. Az elnökség igyekezett minden lehetséges intézkedést megragadni annak érdekében, hogy megfeleljünk a rendszer 2012 végéig való felállításából eredő elvárásoknak, kötelezettségeinknek. Mint mindjárt nagyon jól tudják, a közösségi bevándorlási rendszer jogszabály csomagja öt jogszabályból áll. A kvalifikációs irányelvről elmondhatjuk, hogy köszönhetően a magyar elnökségnek, ennek az irányelvnek a tartalmáról megállapodás jött létre. Ezen felül pedig a korrelációs táblázatok tekintetében meg tudtunk állapodni a parlamenttel, is ilyen módon ezt a jogszabályt a lengyel elnökség alatt el lehetett fogadni. Ez egy önkérdés tehát, amelyet befejeztünk, letudtunk. A német, a lengyel elnökség a Dublini rendelet módosításával kapcsolatos munkákra koncentrált. Itt eh, az Szopoti informális eh, biüt belis tanács eh, kérdésén ezen rendelet módosítások során létrejött helyzetet próbáltuk módosítani, hiszen itt megakadtak a tárgyalások az elmúlt években. Azt mondhatjuk, hogy a lengyel elnökség sikeres volt abban, hogy egy előjelző mechanizmust hozott létre, valamint a bevándorlás területén um, egy olyan szolidaritáson alapuló mechanizmust hozott létre, amely az előrejelzést is szolgálja, segítve ezzel azon államokat, amelyek vállára nagy nyomás nehezkedik. A BIUT tanács, tehát a belis igazságügyi tanács következtetései illetve az ezt követő koreper ülések során úgy döntöttünk, hogy a Dublini rendeletbe egy új cikket emelünk be, amely a előrejelzési mechanizmust, illetve a krízisekre való felkészülés mechanizmusát építi ki. Ezt a mechanizmus tárgyalja majd a jövő heti következő biüt tanács is, és decemberben a lengyel elnökség utolsó hónapja során még mindig e kérdéssel foglalkozunk. Azt reméljük, hogy sikerül majd az Európai Parlamenttel és Ström jelentéstevővel együttműködnünk, és azt reméljük, hogy e, ezen együttműködésnek köszönhető megold, meg tudjuk majd oldani ezt a nagyon nehéz, bonyolult ügyet. Az elnökség egy kapcsolattartó csoportot hozott létre, és a kapcsolattartó csoport, vagy a Contact Group segítségével sikerült a Dublini rendelet kapcsán megmerevedett frontokat áttörni, kompromisszumot keresni. Az Eurodac rendeletről a lengyel elnökség tárgyalásokat kezdett, reménykedünk még bár, hogy a bizottság, az Európai Bizottság az Eurodac rendelet egy új változatát előkészíti, különösen ami az Eurodac rendszerhez való hozzáférést illeti, azt reméljük, hogy mi hamarabb megteszi ezt a bizottság, hiszen mindenfajta késlekedés az Eurodac rendszerhez való hozzáférés területén veszélyezteti, hogy 2012 vége előtt befejezzük a munkát, ami a befogadási irányelvet illeti. Éppen holnap kerül sor a munkacsoport, a tanácsi munkacsoport utolsó ülésére. Az első olvasatot végrehajtották a munkacsoportban, és még egyszer mondom, holnap folytatják az ülést ebben a munkacsoportban. Nagyon világosan meghatározott problémák természetesen továbbra is fennállnak, és álláspontunk e tekintetben teljesen világos kell, hogy legyen. Azt remélem, hogy a Dán elnöksége tovább folytatja ennek az ügynek a vitelét, hiszen sok energiát folytattunk rá. Ami az eljárás jogi irányelvet illeti, itt a nyitott kérdéseket sikerült megoldanunk, ugyanakkor sikerült a legfőbb kulcs problémákra is rámutatni. A lengyel elnökség munkája során a befogadási irányelvre koncentrált, de ugyanakkor igyekeztünk a más irányelvekben jelentkező problémákat is megoldani, de tagadhatatlan, hogy a következő elnökség előtt is hatalmas munka áll. Munkánk fontos eleme volt a tagállamok közötti szolidaritás megerősítése. Figyelembe vettük a Dublini rendelet munkája során ezt az igényt, ezt a célt, és azt reméljük, hogy a rend, lengyel, a Dán elnökség is ebben a szellemben dolgozik, például a migrációs és bevándorlási alap vitája során munkáját ez a gondolat fogja vezetni. Ami pedig a legális bevándorlást kérdését illeti, az egységes munkavállalás és tartózkodási engedély vitája véget ért, a magyar elnökség nagyon sikeres volt ezen a területen. Mi a mi elnökségünk alatt a korrelációs táblázat ügyét le lehetett zárni, és éppen ezért reméljük, hogy még december előtt sikerül elfogadni ezt a jogszabályt. Ami pedig a munkavállalói kiküldésekre vonatkozó irányelvet illeti egy cégen belül kiküldésről van szó, itt a legtöbb kérdésben sikerült megegyeznünk, és reményeink szerint, hogyha a lengyel elnökség alatt ez a e, e vitát nem is tudjuk talán lezárni, a Dán elnökség minden bizonyal nagyon gyorsan le tudja majd zárni a vitát. Ami a szezon munkások, e, az idény munkások kérdését illeti, egy-két problémát sikerült megoldani, de az egyes tagállamok között hatalmas különbségek mutatkoznak a irányelv végső formáját illetően. A Dán elnökség előtt itt komoly munka áll még. Ami a határkérdéseket illeti. Folytattuk a munkát, a Frontex mandátumának módosításáról az eredményeket publikáltuk, a lengyel elnökség ugyanakkor módosította a kis határforgalomról, különösen a Kaliningrádi enklávé tekintetében a kishatárforgalomról szóló szabályokat. A parlament elfogadta az álláspontunkat, és reméljük, hogy ezt a jogszabályt a közeles jövőben sikerül majd elfogadni. Ugyanakkor dolgoztunk a Schengeni határkódex módosításán is, amelyet a bizottság mutatott be, ide tartoznak a különböző technikai módosítások, például a közös határellenőrzésre vonatkozó szabályok. Az elnökség számára a Schengeni zóna megerősítése fő prioritás volt, ami pedig a zóna megerősítését illeti, le kell szögeznünk, hogy az elnökség sokat tett ezért, mégpedig azon az elméleti alapon, hogy amit változtatunk a Schengeni övezeten, az mind nem korlátozhatja a jelenleginél jobban az emberek mozgását. Bemutattuk ezt a csomagot szeptemberben a bizottsággal, és eljutottunk az első olvasatig, olvasatig a Schengeni zóna felülvizsgálata eljárása során. De egy dolgot világosan le kell szögeznünk egy hatékony ellenőrzési mechanizmus létrehozásához még további vitákra van szükség, ide értve az egyes tagállami kötelezettségek, a bizottsági kompetenciák vizsgálatát, illetve erősíteni kell a monitoring rendszert, és ehhez pedig meg kell oldani előbb a kötelezettség teljesítésének, teljesítésének kérdését, tehát a végrehajtást. Ami az időszakos határellenőrzés bevezetés kérdését illeti, emlékezünk arra, hogy az alapvetésünk az volt, hogy nem korlátozhatjuk a személyek mozgását jobban, mint az most van korlátozva, ezért a tagállamoknak kell egymás között megegyezniük erről, hogy ha ilyet bevezet az egyik, akkor a másik arra hogyan reagál. December 13-án a következő tanácsülésen is téma lesz egyébként ez. Ami a bűnüldözést illeti magát, a lengyel elnökség legfontosabb tevékenysége volt a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények kell összefüggésbe hozható üldözési rendszer megújítása. Az elnökség alatt együttműködtünk keleti partnereinkkel is, a kábítószer összefüggésbe hozható bűncselekmények kapcsán, és a bizottsággal megvitattuk az európai jogalkotás lehetséges reformját, az egyes anyagok definíciója tekintetében, és hamarosan meg is fog jelenni az idevágó bizottsági jogalkotás javaslat, különösen a PNR irányelv ö, szempontjából fontos ez. A személyes adatok védelmeinek elve és az átláthatóság elve egyaránt érvényesülnek majd. Végül pedig még egy fontos dolgot mondanék el a Schengeni zóna bővítésével kapcsolatban. Augusztus-szeptember hónapokban a lengyel elnökség kompromisszumos javaslatot alkotott, és ez alapján elkezdett tárgyalni minden érintett féllel az új országok csatlakozásáról. De az igazságügyi tanács sajnos elutasította javaslatunkat, és ezért folytatni kell a tárgyalásokat, ezek jelenleg is zajlanak, és várjuk azok kimenetelét. Az Európai Tanács fog majd pontot tenni a folyamat végére. Hamarosan közleményt fog a, bizot, a tanács is nyilvánosságra hozni. Várjuk tehát ennek a megjelenését. Ezek voltak a legfontosabb témák. Köszönöm szépen! Most akkor megnyitjuk a vitát. Buzuttil úr kap először szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr, az átfogó bemutatását a lengyel elnökség munkájának ezen a területen, amely nagyon érzékeny terület politikailag is vitatott témákat fog át az a mód, ahogyan a lengyel elnökség konstruktívan próbált ezen a területen előrelépni, önmagában dicséretet érdemel. Komoly, világos, egyértelmű sikereket ért el az elnökség, ezeket nem fogom most újra felsorolni. De három témában van nekem is mondandóm. A menekültügyi csomaggal kapcsolatban a miniszter úr is tudja, a hat hónap elteltével, hogy nem oldottuk meg a menekültügyi csomag fő kérdését, ugyanis a szolidaritásról nem volt szó. A lengyel elnökség próbálta ezt napirendre tűzni, és a korai jelző mechanizmus bevezetése kapcsán is törekedett erre, de úgy néz ki, hogy ez a dolog elakad, és jóval hamarabb akadt el, mint ahogy a parlament azt elképzelhetőnek tartaná. Tehát a korai jelző mechanizmus önmagában még nem szolidaritási mechanizmus. A parlament ragaszkodik ahhoz, hogy valódi szolidaritási mechanizmus jöjjön létre, amely azt jelenti, hogy az európai tagállamok között valódi szolidaritás érvényesül, hogyha a bevándorlók tömege túl nagy egy tagállam számára, és nem tud vele megbirkózni. Néhány nappal ezelőtt Bizottságunk delegációja járt Lampedusa szigetén, és láttuk, hogy a sziget üres. Annak ellenére, hogy 55 ezer ember itt ért partot csak idén, ezeket Olaszország szerte sikerült elosztani. Minden régió kapott belőlük. Tehát a Lampedusába érkezett menekültek nem Lampedusába vagy Olaszországba szándékoztak érkezni, ők Európába próbáltak eljutni, és Lampedusa volt legközelebb. Tehát vegyük észre, hogy ezek az emberek Európába törekszenek, és nem csak a déli tagállamokba szeretnének jönni, és segíteni kell a déli tagállamokat abban, különösen, hogyha kicsik, hogy megbirkózzanak ezzel a problémával. Tehát egész Európa teljes szolidaritására lenne szükség. Szerintem senki sem ö, gondolja azt, hogy hogy hogy ö, itt ne lenne szükség szolidaritásra, csak a gyakorlatban ez gyakran nem működik, ha egy tagállam nem képes elhelyezni a menekültjeit, akkor Európa szolidaritására lenne szükség, de ez nem történt meg, és nem létezik, és ez baj. A Schengennel kapcsolatos új javaslatok kapcsán. A bizottság mindkét területen javaslatot tett, és erre a tanács azt mondta, hogy ez túlzás. Itt tartunk, a tanács tehát lehűtötte a kedélyeket, és ez meglehetősen kiebrándító volt. Egy picivel több konstruktivitást vártunk volna el a tanácstól. A, az egy, két tagállam közötti ideiglenes határellenőrzés bevezetése kapcsán. Ezt a kérdést nyitott szellemiséggel kell vizsgálni, praktikus szempontok alapján. Mik, melyek ezek az a szempontok? A mozgás szabadsága mindannyiunknak jár alaphelyzetben, az Európai Unió garantálja ezt. Ezt nem lehet elvenni senkitől egy tagállami döntés alapján. Franciaországban Olaszország és Franciaország között volt ideiglenes határellenőrzés, és ezzel nem csak a konkrétan be nem engedett polgároktól vették el a belépési jogát, hanem gyakorlatilag negatív üzenetet közvetítettek a világba, és aztán jött Dánia, aztán Hollandia, és így most már azt látjuk, hogy bárhol bárki korlátozhatja az európai jogokat. Ez nem az európai integráció irányába mutat, sajnos visszafele megyünk az úton. Ami a Schengeni bővítést illeti, kérem az elnökséget, hogy, hogy ezt a nagyon nehéz témát továbbra is tartsa napirenden. Örülök, hogy eddig konstruktúri volt a megközelítés. Bulgáriának, Romániának meg kell adni a jogot, hogy belépjenek a Schengeni térségben, ha készek. Ezeket az országokat felkértük arra, hogy fogadják el az átmeneti feltételeket, ezeket ők elfogadták, ellenőriztük, hogy e szerint cselekszenek-e, és akkor ezek után most mire várunk? Miért nem kapták meg még mindig a belépés jogát? Miért van az, hogy egy tagállam megint csak blokkolhatja az egész folyamatot, amit egyébként az egész EU rajta kívül akar? Tehát itt meg kell hozni most már ezt a bővítési döntést minél hamarabb. Romero López következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A menekültügyi rendszerrel kapcsolatban szerettem volna hozzászólni. Amit Buszutil úr az imént mondott, azt erősíteném meg. Ugye ez arról szólt, hogy milyen hiányosságok jelentkezhetnek a gyors értesítési mechanizmus során elismerjük, hogy milyen erőfeszítéseket tett a lengyel elnökség, de a probléma éppen a Dublini rendeletben rejlik, és ezt a problémát nem lehet addig megoldani, ameddig ez meg nem változik. Malmström biztos asszony kijelentette, hogy ezt meg kell reformálni. De az a helyzet, hogy még mindig nem tudjuk, hogy mit kell mit kellene ezzel tenni? A déli országok továbbra is szenvednek azoknak a menekülteknek a beáramlásától, akik a háborús helyzetből menekülnek. És minden szükséges eszközt mozgósítani kell annak érdekében, hogy segítsünk rajtuk. Ami Görögországban, Máltán vagy Olaszországban, vagy azokban a déli országokban történik, ahová nagyszámú menekülő érkezik. Tehát ezeknek az országoknak fontos az, hogy ezt a problémát megoldjuk. Ahogy Buszuti úr is mondta, szolidaritási kérdés, hogy eszközöket bocsássunk az ő rendelkezésükre. És ezt a gyors értesítési mechanizmuson nem tudjuk megoldani. Mindazonáltal elismerjük a lengyel elnökség erőfeszítését ebben a témában. Ami pedig a határellenőrzést illeti, azt a belső határellenőrzést, ami szintén az irányelv tervezetben szerepel, és ami a lampedusai helyzet kapcsán született, ahogy a lengyel elnökség szintén mondta, ez a javaslat nem tudja megakadályozni az emberek mozgását, de figyelembe véve a költségvetési korlátokat, azt gondolom, hogy a lengyel elnökség nagy igyekezettel próbálta előre mozdítani ezt az ügyet. Két olyan tagállam, ami problémával találta magát szemben, és nem tudta azt megoldani, sokkal összetettebb helyzetet hozott létre, mint a, a határok ellenőrzése. Az irányelvben is szerepel nem csak a bevándorlás, hanem a terrorizmus és más témák is nem szabad összekeverni ezeket a témákat. Nem jól fogalmaztuk meg a kérdést, az ennél sokkal összetettebb, és végül úgy gondolom, hogy ezt az irányelvet végül vissza kell majd vonni, ugyanis azt nem lehet ilyen elsietett módon elfogadni. Úgy gondolom, meg kell erősítenünk az érvelésünket, ugyanis a az emberek mozgását nem lehet megakadályozni. Ezen a területen még többet kell munkálkodnunk. Mindazonáltal szeretném megkérdezni, hogy mivel az átláthatóság, amire itt hivatkozik, mindenek előtt a, az utas, utasok érdekében e, szükséges, hiszen nekik tudniuk kell, hogy mire fogják használni az adataikat. Én azt szerettem volna kérdezni, hogy jelenleg még az Egyesült Királyságnak sincsen konkrét jogszabálya erre vonatkozóan. Vagyis amit az utas nyilvántartással kapcsolatban szeretnének, az három-négy országban működik jelenleg, de a többi helyen ez még nem tisztázott, összekeveredik a bevándorlási adatokkal és, és másokkal. És még ebben a három-négy országban is nagyon mások a rendelkezések. Egyes helyeken az államellenes bűncselekmények, eh, más helyen a terrorizmus ellen eh, próbálnak így küzdeni. De ezek nemzeti jogszabályok. Hogyan fogunk ezekről nem eh, európai szintű irányelvet hozni? Hiszen még minimum követelmények sem léteznek. Európa itt elébe kíván menni a még nem létező nemzeti előírásoknak és teljesen más az alkalmazási területük a nemzeti jogszabályoknak. Milyen jövőképe van ezzel kapcsolatban a lengyel elnökségnek? Wikström asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Svédül fogok felszólalni, kérem vegyék fel a felszólal, fel, felhallgatókat. A lengyel elnökségnek köszönöm, a kiváló együttműködést. Nagyon jó volt a párbeszéd közöttünk, és a nyíltság szelleme jellemezte azt. Ha egy dolgot kívánhat az ember, az az, hogy ez megmaradjon az európai intézmények között, ez a fajta hangvétel, minden intézmény, minden kapcsolatrendszerében. Ha ez így lenne, akkor a jelenlegi válság nem lenne olyan nagy, mint amekkora. A válság ugyanis főleg bizalmi válság, a tagállamok közötti bizalom hiányából is fakad, és az EU intézményei közötti bizalom hiányából is. Ez sajnálatos és fájdalmas tapasztalat, és az is, hogy a szolidaritás ennyire korlátozott Európában. Ez komoly tanulság számunkra, és sajnálatos dolog. Ha már a szolidaritásról beszélünk, akkor próbáljuk meg átgondolni azt is, hogy hogyan lehet megteremteni. A bizalmon keresztül építhető szolidaritás, de jelenleg egyre több a bizalmatlanság a világban. És persze Európában, a tanácsi üléseken is. Több lojalitásra lenne szükség. Ezeket az alapelveinket kéne újra gondolni tehát. Gyakran beszélünk a szolidaritásról. De a bizalmatlanság közben egyre növekvőben van. Az öt intézkedést tartalmazó menekültügyi csomag is bizalomra épül, mégpedig a jelenléginél több bizalomra és lojalitásra. A lojalitás ugyanis a szolidaritás alapja. De végső soron itt az a kérdés, hogy mi emberként hogy állunk ehhez a problémához és ezekhez a fogalmakhoz. Félünk ezeket a fogalmakat használni és pláne megélni, mert pedig ez alapvető emberi dilemma, hogy kiket vagyunk hajlandóak megmenteni. Hány embert, akik ide jönnek a kontinensünkre. Köszönöm, hogy a lengyel elnökség rugalmas volt a Dublini egyezmény kapcsán a parlamenttel, és örülök annak, hogy jó kapcsolatrendszer alakult ki, jó alapokra lehet helyezni most a jövő vitáit, tárgyalásait is, és hivatalosan, nyilvánosan szeretném leszögezni itt most a bizottságülésen, hogy a parlament továbbra is követeli, hogy minden tanácsi döntésről írásos anyagot kérünk, és követeljük, hogy a tagállamok egymással szemben több bizalommal, több lojalitással járjanak el, ne akarjanak tagállami korlátozásokkal ö, belejátszani a képbe. Dublinról külön kell tárgyalni, meggyőződésem az előadóval, árnyék előadóval egyetemben. A lengyel elnökség nagyon fontos volt Európa számára államtitkár úrnak meg szeretném köszönni a beszámolót, és persze mindazt, amit az elnökség tett az igazságügyi és belügyi területen. Olyan kérdésekkel foglalkoztak, mint a szabadság, biztonság, jogállamiság, alapvető elvekkel. De a lengyel elnökségnek még nincs vége. És azt reméljük, hogy 30, december 31-ig még sikerül a tanácsban elfogadtatni ezt a gondolatot, hogy a jövőt csak bizalomra építve lehet építeni, és a válságból is csak bizalommal, kölcsönös bizalommal lehet kilábalni. És persze a jövőbe is több bizalmat kell vetni, EU szerte, az EU tagállamainak meg kell érteni, hogy az EU csak együtt összefogva erős, csak együtt, tehát külön nem. És ez volt mindig is az együttműködésünk alapja, most ezen kell, ezen az úton tovább haladnunk. Sok sikert kívánok még a megmaradt egy hónaphoz is a lengyel elnökség számára, hogy sikerüljön tetőle hazniuk még számos témát, ami a menekülügyi csomagot illeti. Megígérhetem önöknek, hogy az Európai Parlament a bizalom szellemiségében foganak kell együttműködni, és bármikor nyitottak vagyunk a vitára. Köszönjük, Wikström asszony, hogyha nincsen több kérdés, akkor most lehetőséget adok Összeháncik úrnak, hogy válaszoljon öné a szó. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, kérem, engedjék meg, hogy válaszoljak az önök kérdéseire. Először egy olyan témával kezdeném, ami valamennyi kérdésben megjelent. Ez pedig nem más, mint a Dublini rendelet. Tisztában vagyok vele, hogy az ennek módosításával kapcsolatos nem valamennyi várakozás teljesült be a tervezet alapján, de biztos vagyok abban, hogy ez a tervezet tükrözi a szolidaritás elvét nem csak a preambulumban, ahol közvetlenül utalunk is a szolidaritás gondolatára, és alapelvként nevezzük meg, hanem megjelenik ez az elv magában a szövegben is. Javaslatot kaptunk egy olyan cikre vonatkozóan is, ami a korai figyelmeztetési mechanizmust és a szolidaritási mechanizmust vezetné be. Vannak más módosítók is, amelyeket azért függesztettünk fel, mert ezt a cikket blokkolták. Jövő héten folytatódik az ezzel kapcsolatos munka, és ezután átlépünk a jogalkotási eljárás következő szakaszaiba. Az európai szolidaritási kezdeményezés nem merül ki a Dublini rendeletben, vannak más dokumentumok is, amelyeket a következő években ki kell majd dolgozni. Pénteken szóba került egy bizottsági közlemény a menekült ügyel és a szolidaritással kapcsolatban. Sőt, még eh, számos más dokumentum is utal a szolidaritásra, és ezeket mind együtt kell kezelni. Például a Schengeni övezet irányításával és a, a személyek szabad mozgásával kapcsolatban. Ez az utóbbi kulcsfontosságú számunkra, eh, Donald Tusk eh, nemrég említette ezt, Lengyelország álláspontja nagyon egyértelmű. Ugyanakkor az Európai Bizottság által benyújtott dokumentumot a tagállamok nagy óvatossággal fogadták. Az olyan mechanizmusokkal kapcsolatban ugyanakkor, amelyeket az irreguláris migráció esetében fognak alkalmazni, ami egyébként egyre nagyobb méreteket ölt, tehát erre inkább közösségi, semmint nemzeti mechanizmust kellene kialakítani. Az egyetlen kérdés az, hogy hogyan szervezzük ezt meg, és milyen szerepet kellene ebben játszania az egyes szereplőknek. Úgy gondolom, hogy a jövő heti csúcs találkozó után, amelytől azt várjuk, hogy készítsen úti tervet a további munkákat illetően, tehát ezután fogunk tovább munkálkodni ezen a kérdésen. A személyes adatok védelmével kapcsolatban szintén nagyon óvatosan haladtunk, ahogyan azt önök is említették. Még a tagállamokban sem állnak rendelkezésre megfelelő megoldások, számos rendezvényt, beszámolót, konzultációt szerveztünk az adatvédelem szakértőivel és az ilyen adatokat használók, például légitársaságok részvételével. Vagyis minden érintetet próbáltunk meghívni ebbe a munkacsoportba, és megismerni a, az összes érdekelt fél véleményét. Hiszen, ahogy önök is megjegyezték, nincsen alapunk, amelyből kiindulhatnánk. Nagyon lassan dolgozzuk ki a javaslatunkat, nehogy valami kimaradjon. Végül pedig a Schengeni bővítés témaköre. Hölgyeim és uraim, sajnálatos módon itt még mindig problémák állnak fenn. Az elnökség megtette, amit csak tudott, egy kompromisszumos megoldást nyújtottunk be, és már ez sem volt túl egyszerű Bulgária és Románia számára, hiszen ők nem ilyen megoldásra gondoltak. De végül következtetésre jutottunk, megállapodtunk ezekkel az államokkal. Megegyeztünk abban, hogy hogy nem akarjuk Schengent kibővíteni, ugyanakkor a szerződés egyértelműen kijelenti, hogy itt egyhangulag kell dönteni. Sajnos ezt nem tudtuk elérni. Úgy tűnik, hogy a szeptemberi csúcson sem sikerült ezt elérni. Számos konzultációt és megbeszélést folytattunk ez, ezóta is. És remélhetőleg egy magasabb szintű találkozón sikerül majd eredményt elérni. Tudomásom szerint a következő csúcs találkozón ezt is meg fogjuk vitatni. Ugyanakkor a jogszabályok még mindig olyanok, amilyenek, és az elnökség sem tudott ezen változtatni minden igyekezete ellenére sem. Karácsonyig már igencsak zsúfolt a napirendünk, és biztosítatom önöket arról, hogy egyetlen napot sem fogunk elpazarolni, és folyamatosan erőfeszítéseket fogunk tenni. Szeretnék röviden megemlíteni valamit, ami számunkra az elnökség számára igen fontos. Véleményünk szerint az elnökség ideje alatt kiváló munkakapcsolatot sikerült kialakítanunk a parlamenttel kevésbé formális, sokkal jobban működő kapcsolatok ezek. Folyamatos kapcsolatunk van ezzel az intézménnyel, és ennek köszönhetően tudtunk bizonyos problémákat megoldani. Nagy, nagy mértékben ez a bizottság, ennek a bizottságnak köszönhető mindez, és szeretném ezt megköszönni önöknek. Hogyha nincsen más kérdés, akkor folytathatjuk. Nem, Buszutil úr. Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy az elnökségnek elmondjam, hogy minden nehézség ellenére nagyon nyitott és igazi európai szellemiségről tettek tanúbizonságot. Szeretném arra kérni önöket, hogy maradjanak konstruktívak, nyitottak és európai szellemiségűek, akkor is, amikor már csak a miniszter tanács egyik tagjaként fognak majd ott ülni a decemberi csúcsot követően. biztos vagyok benne, hogy a lengyel elnökség mindkét képviselője megjegyezte, hogy a konstruktív és európai szellemiségű megközelítésüket mi ennyire díjaztuk, és ahogy korábban is említettem, valóban igazi európai szellemmel vezényelték le ezt, ezeket a kényes kérdéseket az elnökség fél éve során. És én a Libe bizottságban tanúsított őszindőségüket is nagyra értékelem, amikor itt valódi akadályokkal, kihívásokkal szembesültünk. Nem kicsinyelték le azokat a nehézségeket, amikkel szembesültünk, és erejükhoz mértem minden ügyet igyekeztek előmozdítani, amelyek számunkra fontosak voltak. Ha szeretnének Szeretne még egy szót szólni, Sztaháncsik úr, akkor itt a lehetőség. Lezárásként és válaszként az imént elhangzottakra szeretném biztosítani önöket arról, hogy Lengyelország továbbra is olyan lesz, ami ennek ön leírt minket, konstruktív és európai szellemiségű, független attól, hogy ki fog éppen elnökölni az Európai Tanácsban. Köszönjük még egyszer. We've got another, yes, we've got another point to go through. Van még egy napirendi pontunk, de ez 45 perc múlva esedékes. A nagykövető még nincs itt. Őt azért hívtuk el, hogy a terrorizmus kérdéseiről beszélhessünk vele, de még nem érkezett meg. Úgyhogy azt javasolnám, hogy most 45 percre szakítsuk meg az ülést, vagy mégsem, legyen mondjuk 30 perc. Tehát 20 perc szünetet fogunk tartani és így lesz időnk még más kérdésekre is. De szeretném megkérni önöket, hogy 20 perc múlva jöjjenek vissza, mert a koordinátorok találkozója még ezután fog következni. Köszönöm szépen. Hello. Pleasure It's my pleasure. It was my pleasure, really. Stahancic, pleasure. Thank you. Thank you for your cooperation. All the best. Well, after having heard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 the minister in the attendance to this part of the Libe committee. Kedves, folytatjuk a Libe szakbizottsági ülést, és természetesen üdvözöljük Néva Tavares urat. Brazília nagykövetét, akit meghívtunk ennek az ülésnek az utolsó szakaszára. amelynek témája az eszmecsere. A vízumkölcsönösség, biztonság, terrorizmus és alapjogok tekintetében. Ricardo Neiva Tavares es embajador de Brasil. Ricardo Neiva Tavares úr, Brazília Európai Unió melletti nagykövete eh, elfogadta a meghívásunkat, és így tudtuk beilleszteni a napi rendünkbe ezt a megbeszélést. Hálásak vagyunk neki ezért, és szeretném önöket emlékeztetni arra is, hogy az Európai Unió és Brazil közötti csúcs találkozó, amely október 4-én zajlott, mindkét fél részéről megerősítésre került a, az emberi jogi, biztonságpolitikai és és olyan transzverzális kihívások tekintetében az együttműködés, mint a pénzmosás, a szervezetbűnözés és a drogkereskedelem. Most átadom a szót a nagykövet úrnak, azután pedig a képviselők is felszólalhatnak. Neiva Tavares úr, öné a szó. Muchas gracias, señor presidente. Eh, yo fui informado que podría hablar en portugués. Por supuesto. Ha beszélhetek portugálul, akkor ezt fogom tenni a brazil portugálon. Os Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindig nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogyha itt ülhetek a szakbizottságban. Önök olyan témákkal foglalkoznak, amelyek az Európai Szabadság Biztonság és Jog térségére vonatkoznak. Márpedig ez a mi stratégiai partneri kapcsolatunk egy fontos részét képezi. Kapcsolatunk a közös értékeken nyugszik, az emberi jogok és az alapjogok értékén nyugszik. A brazil történelem az elmúlt időben az emberi jogok tiszteletben tartását kereste, illetve ennek szellemében zajlott, és Elnök asszonyunk szintén részt vett abban a harcban, amely a öm, jogállamiság megteremtését szolgálta. A 80-as évekig ez nem sikerült, amíg nagy volt az egyenlőtlenség a szociális, a társadalmi területen a 90-es években. Azután a helyzet egyszerűbb lett, és az igazságtalanság és a szegénység ellen fel tudtunk lépni. 2007 és 2003 és 2007 között több mint 20 millió brazil kikeveredett az extrém szegénységből, 20 millió pedig a közép osztályba keveredett be. És az um, emberi jogok um, az Brazília és az Európai Unió uh, számára nagyon fontos um, értéket jelentenek. 2008-ban kezdődött el a párbeszéd. Antonio Patriota, brazil külügyminiszter, és Catherine Ashton főképviselő egy három oldalú tárgyalásról kezdett párbeszédet, amely harmadik államok számára is nyitva áll. Autoriter rendszer állt előttünk Brazíliában, illetve határozta meg az életünket nem is olyan régen, és az emberek most már szabadságot öm, akarnak. Egyetlen kormány sem tudja elnyomni a szabadságot erőszakkal. Egyetlen népet sem szabad szegénységbe taszítani, vagy szociális kirekesztésben, és a brazil kormány többször szolidárisnak mutatkozott Észak-Afrika, illetve a közel-kelet országainak népeivel szemben az arab tavasz kapcsán. Brazília egyértelműen elítéli az erőszak alkalmazását a civil lakossággal szemben. A nemzetek közösségének segítenie kell, és támogatni kell azon országokat, akik reformokat keresnek, úgy, hogy az polgárokat ne hagyjuk egyedül. Ugyanakkor nem szabad elrejtőznünk a szankció és a katonai intervenció spirálja mögé. Dilma Rousseff elnökasszonyunk az ENSZ közgyűlésén szeptemberben azt mondta, a világ ma azon fájdalmas intervenciók következtét, következményei alatt nyög, amelyek a konfliktusok megoldását nem tudták előbbre vinni, és ilyen módon erőszakos eh, helyzetek jöttek létre. Felelősségünket diplomáciai eszközökkel kell alkalmazni, valamint humanitárius eszközöket kell alkalmaznunk. Csak hogyha békésen tudunk fellépni, sikerül ezeket az értékeket megőrizni, úgy, hogy az ENSZ biztonsági tanácsának kritikus ellenzését is figyelembe veszük. Brazília azt mondta, hogy felelősségünket védeni kell, de ugyanakkor van a védelem irányi, iránti felelősség. Hogyha tehát erőszakot alkalmaznak, akkor ha erőszakot kell alkalmazni, akkor biztosítani kell, hogy minél kevesebb erőszakot alkalmazzunk. Senki sem szabad, hogy egy ilyen ö, nemzetközi ö, fellépéssel több kárt okozzon, mint amire mindenképpen szükséges. Arányosan, bölcsen kell eljárni, úgy, ahogyan a biztonsági tanács erről határozatában szólt is. A békés eszközök és a konfliktusok békés eszközökkel való megelőzése szét, szét szolgálják um, azok az intézkedések, amelyek például a fejlesztésre vonatkoznak. Az ENSZ főtitkára mondta ezt, hogy a fejlesztés a legjobb megelőzés. A békefenntartó intézkedések ugyanakkor nagyon gyakran megfelelő eszköznek bizonyultak, de egy valamit nem szabad elfelejtenünk. A tömegpusztító fegyverek megszüntetése és hadrendből való kivezetése is hozzájárulhatnak a békéhez. Brazília mindig elutasította a terrort, alkotmányunkban alapvető elfként szerepel a terror elutasítása. Brazília különböző nemzetközi egyezményt aláírt, a terror fenyegetése ugyanakkor új e, formákat tesz szükségesé annak érdekében, hogy az államok munkáját koordináljuk. Brazília a globális antiterror stratégiát támogatja, az ENSZ stratégiájáról van szó, amely segít abban, hogy mind nemzeti, mind nemzetközi szinten fellépjünk a jelenség ellen. Az Európai Unióval közösen erőfeszítéseket teszünk a cél elérése érdekében. Nagyon fontos a pénzmosás elleni harc, hiszen a pénzmosok gyakran finanszírozzák a terrort, a Brazília az Európai Unió sok tagállammal együtt az FATF-ben működik együtt. Ez az a munkakör, amelyben a pénzmosás elleni harcot koordináljuk. Itt a politikai döntéseket készítjük elő, amelyek a pénzmosás ellen vannak. Ezen felül Brazília részt vett, részt vesz a Gafi Sud munkájában, amely az FATF déli csoportját egységesíti az Egmont csoporttal. Brazília és az Európai Unió közös megállapodása kötött, kötött a nemzetközi jog alapján állva az emberi jogok elismeréséről és a terror elítéléséről. Tovább megyek. A terror elítélése és az emberi jogok tiszteletben tartása olyan alapcélok, amelyek számos szálon függenek össze fel kell lépni tehát a terror ellen, azért, hogy a érintett országokban bizalmat alakítsunk ki. A Brazília és az Európai Unió célkitűzései tehát oda vezetnek, hogy a bilaterális munka megerősödött. Talán az ágazati párbeszédet is meg lehet erősíteni. Brazília saját történelme során sok millió bevándorlót fogadott be a világ különböző pontjairól. Olyan emberek voltak ezek, akik jobb életfeltételeket kerestek, és akik ma munkájukkal, életvitelükkel hozzájárulnak a brazil nemzetiséghez. Dilma Rousseff elnökasszony, illetve Michel Témer alelnök nyílt módon mutatják meg, hogy Brazília hogyan viszonyul a bevándorláshoz. Dilma Rousseff elnökasszony utalt már arra, hogy ő maga a brazil-európai kapcsolatokat jeleníti meg. Édesapja bolgár ügyvéd volt, aki Dél-Amerikába vándorolt ki. A 80-as években sajnos több kivándorló volt Brazíliából, mint bevándorló Brazíliába. A brazilok elhagyták az országot, mert a gazdaság szörnyű feltételek között működött, de ugyanakkor nemrégében a brazil migrációs profil ismét megváltozott. A brazil a brazil nemzetgazdaság dinamikus fejlődése okán egyre többen vándorolnak be az országunkba, többen, mint amennyien kivándorolnának. Egyre több európai jön Brazíliába, és Brazíliában tervezi életét lefolytatni, itt munkálkodni. A bevándorlás jelensége tehát dinamikus Brazíliában. Mindig az volt a célunk, hogy az emberi jogokat támogassuk, és biztosítsuk a migránsok és családtagjaik számára az emberi jogokat, függetlenül migrációs hátterük, etnikai, vallási, eh, nevi, eh, nemi hovatartozásuk vagy eh, nemüktől is teljesen függetlenül. A brazil kormány aggódalommal veszi tudomásul azokat a jelenségeket, ahol kriminalizálni és penalizálni akarják az illegális migrációt. Egyes országok igyekszenek a bevándorlást úgy megakadályozni, hogy ezt büntethetővé teszik, vagy penalizálják pedig a bevándorlók, az országainkban hozzájárulnak a dinamikus fejlődéshez, és az ország kulturális hagyatékát is megerősítik. Éppen ezért nem szabad, hogy a bűnözők számára biztosítsuk ezt a területet. Sok kormányzati program tör arra, hogy a bevándorlókat legalizálja. 2009-ben 41.800 bevándorló kapta meg ezt a jogi védelmet. Brazília ugyanakkor igyekszik az, irag, a, az illegális migráció ellen fellépni, úgy, hogy kikapcsolja és visszaszorítsa azokat az embercsempész bandákat, amelyek ki akarják zsákmányolni a legális bevándorlókat is. Itt a brazil hatóságok a nemzetközi szabályokat veszik messze menően figyelembe. A brazil állampolgárok szabadon mozoghatnak, utazhatnak ahova szeretnének, Semmi fajta korlátozás nem vonatkozik rájuk. A brazil hatóságok ugyanakkor informálják az utazókat az egyes országokba való beutazási feltételekről, Különböző szemináriumokat tartunk, információs rendezvényeket azért, hogy segítsük a polgárainkat arra, hogy felkészüljenek az idegen országokban való életre. Ezen felül ugyanakkor külügyminisztériumunk egy anyagot dolgozott ki a Brazíliába visszatérni számú szándékozók számára. Régi kapcsolatok állnak fenn Brazília és Európa között, és nagyon örülök annak, hogy ezek egyre intenzifikálódnak. A rövid eh, tartózkodási 23 eh, EU tagállam és Brazília között eh, a rövid tartózkodásra vonatkozó vízummentesség fennáll. Ciprus, Észtország és Málta azonban még nem kötötte meg ezt a megállapodást. Éppen ezért kérem, hogy ők is biztosítsák a brazil állampolgárok számára, a vízumentes turista tartózkodást. Egyébként ez a közösségi vívmányokból ered ez a kötelezettség. Nos, a brazil jogalkotás, illetve a brazil politika vízummentességet szeretne elérni. Nem mi provokáltuk ezt a mai helyzetet. A négy országgal, a négy említett országgal, Ciprus, Észtország, Lettország és Máltával új tárgyalásokat kezdtünk a szolgálati útlevelek, a diplomóta útlevelek tulajdonosaira vonatkozó szabályok tekintetében olyan megállapodásokat készítettünk elő, amelyek remélhetőleg aláírásra kerülnek, ugyanakkor az Egyesült Királyság és Írország már a múltban bilaterális megállapodásokat kötött a kérdésekről. Azt reméljük, hogy az új megállapodások nem változtatják meg a brazil állampolgárokra vonatkozó vízumkötelezettségek helyzetét Brazília és a 23 tagállam között, hiszen a brazil állampolgárok és az EU állampolgári rövid tartózkodásra szabadon utazhatnak, és még egyszer mondom, ezzel a négy országgal, amelyekkel egyébként nagyon baráti viszonyban vagyunk, még nem sikerült a megállapodást megkötni. Nagy örömömre szolgál ugyanakkor, hogy ez az új eszköz a parlament, jogeszköz a parlament támogatását is élvezi, egyéb iránt a Libe szakbizottság támogatásokán. Tehát a diplomáciai útlevelek, diplomat útlevelek és a szolgálati útlevelek idén áprilisától már tulajdonosok már szabad mozgást élveznek. A normál útlevelekre vonatkozó megállapodásról pedig a Brazil Nemzeti Kongresszus tárgyal. Nem tudom megmondani, mikorra várható megállapodás ezen a területen, de ugyanakkor azt reméljük, hogy ez hamarosan megtörténik, és nagy érdeklődéssel követjük nyomon az eseményeket. Meg vagyok róla győződve, hogy a stratégiai partnerség keretén belül a különböző kezdeményezéseket önök is nagy érdeklődéssel követik. Remélem, hogy sikerül megerősíteni Brazília és az Európai Unió között az egy, a kapcsolatokat. Köszönöm szépen. Jakolino úr, mondja az elnök. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Pontosan követtem a nagykövet úr eszmefuttatását, és Örülök annak, hogy ellátogatott hozzánk, és most végre lehetőségünk van első kézből hallani információkat, és rákérdezni arra például, amit az emberi jogok védelmével kapcsolatban mondott, azokról a nagy lépésekről beszélt, amelyek 50 millió embernek a középosztályba kerülését eredményezték az Európai Unió nyilván örül ennek. Olaszként, olasz polgárként ezt különösen tudom értékelni. Tehát hallottunk a vízumpolitikáról, a biztonságról, a terrorellenes harcról. Úgy gondoljuk, hogy ahogy Európa összeköt minket, megfigyelhető az is, hogy Brazíliában a börtönökben Néha 16 fős cellákban 60-an is benyomorodnak, és ez a börtönstruktúra, minthogyha nem változna. Tehát tömeges fogvatartás jellemző, és nincs alternatíva sokkal méltóbb fogvatartási körülmények illetnék meg az embereket, úgy gondolom. Utalt nagykövet úr arra is, hogy együttműködnének szívesen az Európai Parlamenttel. Négy hónap, néhány hónappal ezelőtt néhány komoly megállapodást fogadtunk el a vízumkönnyítésről. Nem akarja Európa sem kriminalizálni a nem szabályos bevándorlókat, de Brazíliában nagyon sok olasz él például, és hogyan lehetséges az, hogy mondjuk a termelőiparban és a verseny szférában az ország az ő státuszukat nem tisztázza. A batiszti kivételről beszélek itt most. Amikor visszatérnek Európába, Franciaországba, akkor talán ö, ugye meg kellett volna tiltani a belépését. Mi van a kölcsönösséggel bűncselekmények esetén? az bizalom dolga is. Hol tart a kölcsönösség ügye a Batiszti ügy kapcsán? Azt mondhatnánk, hogy ez az ügy már régen volt, letudtuk. De azóta már megtörtént az igazságszolgáltatás. De neki 30 éven át sikerült kibújnia az igazságszolgáltatás alól és ez lehet, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróságra tartozna ez a kérdés, de az ön által is említett együttműködés sokáig nem működött, pedig ki kellett volna adni őt jóval korábban. Tehát még egy dolgot szeretnék mondani, mielőtt befejezném. Ha EU-s polgárokról van szó, a francia polgárok kapnak vízumot, olaszoknak nehezebb vízumot kapni. Önök minket lejjebb soroltak a franciáknál, talán a Batiszti esettel összefüggésben is, tehát ezeket nem kéne most már felülvizsgálni? Megadom a szót Puszuttil úrnak. Köszönöm, nagykövet úr, hogy ellátogatott hozzánk a késői órán erre a bizottsági ülésre. A vízum könnyítési megállapodásról szeretnék szólni, ön is utalt erre beszámolójában. Amint tudja, nagykövet úr, itt a nem kölcsönösség elve fennáll Málta, Ciprus, Észtország és Lettország esetében. Én ugye máltai vagyok, tehát érintett. Vagyis ha brazil állampolgárok e négy országba látogatnak, akkor nem kell nekik vízum, de ha mi akarnánk Brazíliába menni, akkor vízumra lenne szükségünk. Történt megállapodás, ezt ratifikálta a mi parlamentünk is tavaly februárban, idén februárban. És jelenlegi információim szerint ezt a megállapodást azonban Brazília még nem ratifikálta, tehát még nem érvényes, az úgynevezett normális útlevelesek tekintetében. És ez feszültséget okoz, egy igazságtalan helyzet áll fönn továbbra is, a nem kölcsönösség miatt, és nagy zavart is okoz, mert számos polgár országainkban azt hiszi, hogy ez a megállapodás már érvényes, mert hallottak róla, és e, mégis, ha Brazíliába akarnak menni, akkor ha vízum nélkül érkeznek, akkor visszaküldik őket. Ez megtörtént az én választó körzetem polgáraival is. Tehát hol tart ez az ügy? A megállapodás még mindig ratifikáció előtt áll, amely tehát nem kötelezi a brazil jogalkotót semmire, vagy milyen helyzet? És ha életbe lép, ratifikálják, akkor mit remélhetünk? a vízum liberalizáció mikortól lesz teljesen és véglegesen kölcsönös. Tansz asszony, köszönöm szépen. Asszony, négy országot említett, ugye, Buszutil úr is, amelyekkel a vízummentesség kölcsönösségéről tárgyalnak. Szeretném tudni, hogy miért pont a négy országgal nem sikerült ratifikálni a megállapodást, mi köti őket össze, miért nincs más országokkal hasonló gondjuk. Ez mindannyiunk számára tanulságos lenne, hogyha megértenénk, hogy mik ezek a nehézségek, amelyeket nem sikerült eddig áthidalni. Tavares úr, köszönöm szépen elnök úr a szót. Nagykövet úr, nagyon örülök, hogy eljött a Libe Bizottság ülésére. Szoros kapcsolataink vannak ugyebár országaink között. Sok szál van, és ráadásul még a nevünk is véletlenül ugyanaz. Nem gazdasági szociális kötelékek léteznek azonban csupán, hanem a jogállamiság is összekötne minket elvileg, az emberi jogok, politikai jogok tisztelete. A pluralista hozzáállás, amely irigylésre méltó. Ezek mind valóban működnek is, léteznek, Brazíliában, Brazília városában, a, a parlamentben ezekről a témákról folyamatosan tárgyalnak. Tehát ez is összeköt minket. A G20-ak csúcs találkozója során Európa Brazíliához fordult, hogy a stabilizációs alaphoz Brazília is járuljon hozzá. Ezek a kötelékek tehát egyre szorosabbak, és mi is fontosnak tartjuk őket, a mi bizottságunk is. Ugyanakkor vannak gondok is, amelyek félreértésre adhatnak okot. Például emlékszem arra, amikor a Batiszti ügy kapcsán bilaterális megállapodás alapján jártunk el Brazília és Olaszország között. Ugye korábban Brazília és Európai Unió között nem létezett kiadatási megállapodás, és ekkor is csak Olaszországgal kötöttek egy ilyet. A brazil jogalkotó erre építve lépett tovább, de más hasonló esetek is voltak, akik Brazíliába ki költöztek Európából, és ha ezek Brazíliában bűncselekményt követtek el, akkor ezeknek a kiadatási helyzete még mindig nem világos, mert még mindig csak Brazília és Olaszország, és nem Brazília és az Európai Unió között van általános kiadatási megállapodás. Jó lenne, hogyha az Európai Unió egészét tekintenék önök is, amikor a kiadatásról szó van. Erre hajlandók-e? Mi a hozzáállás önnek ehhez? Aztán elmondta, hogy a migrációs hullámok trendjei változnak, néha megfordulnak. És tény, hogy jelenleg több európai megy Brazíliába, mint Brazil Európa felé. Korábbi kivándorlók azonban visszatérnek ö, Brazíliába. Tehát brazil állampolgárok is hazatérnek. És a Nemzetközi Migrációs Hivatal adatai alapján tudjuk, hogy Belgium, Írország olyan tagállamai az Európai Uniónak, ahonnan különösen sokan költöznek ki vagy vissza Brazíliába. Aztán ott van az Ibériai félsziget, Spanyolország, Portugália. E két országból hagyományosan sok ö, jól képzett ember megy Brazíliába, például az építészek, újságíró köréből. Ö, nagyon komoly a felsőoktatási intézmények közötti csere. Nem érett meg az idő arra, hogyha már ennyi a politikai kapcsolat és persze a politikai nyomás is, nem érné meg ezt a jelenséget egységesen kezelni egy egyértelmű, világos Brazil-EU közötti megállapodással? Három apró kérdésem lenne még. Szerettem volna többet megtudni öntől azokról a közös intézkedésekről, ami, amelyek a korrupció ellenes harcban, a pénzmosás elleni harcban kötnek össze minket. Milyen új gondolatokkal próbálja Brazília gazdagítani ezt a, az együttműködést, ezt a cserét? Aztán mi van a szexturizmussal? Brazília azt hiszem rászorulna itt ebben a témában az Európai Unió segítségére. Aztán hol tart a légiutas adatok átadásának az ügye? Itt is jó lenne, érdekes lenne, mielőtt a PNR-ről beszélünk, a brazil-európai kapcsolatokat megerősíteni, és az új helyzethez igazítani, ami ugye az, hogy több európai megy most Brazíliába, mint viszont tehát egységes, széleskörű módon kéne kezelni ezeket a kérdéseket, nem csak egyes aspektusokkal foglalkozni. Magyarul kijutok itt a lényegre, egy keret megállapodásra lenne szükség, amelynek például az adat, utasadatok cseréje is részét képezhetné. Ebből mindkét fél profitálna, mindkét fél több védelmet élvezhetne. Noche, muchísimas gracias por estar... Köszönöm, hogy itt van most velünk. Azt gondolom, hogy a, az ön, ön, önországa csodálatos hely, nagyon sokszor voltam ott, és a védelem és a béke fenntartás terén is jelentékeny hatása van. Összehasonlítva más országokkal nagyon békés államnak tekinthető. És csodálom az önök országát. Egyetértek az álláspontjával a legtöbb kérdésben, például abban, hogy elutasítja a terrorizmust. Globális stratégiára van szükség az emberi jogok garantálása érdekében. Örömünkre szolgál, hogy támogatja a terrorizmus ellenes egyezményeket. Mivel spanyol vagyok, és az országomat súlyosan érintette ez a probléma, ezért ez számomra nagyon fontos. Bizonyára ön is érti, hogy miért a spanyolokhoz hasonlóan az, az olaszok is nagyon érzékenyek a terrorizmus problémája iránt, hiszen nagyon sok fájdalmat okozott ez a polgárainknak. Azt gondolom, hogy a jelenlévő képviselők is fontosnak tartják ezt a témát. A a Batista, Batiszti ügyben is ez történt, egy 14 éves gyerek került tolószékbe. És még is sem töltötte le ez az ember a büntetését. Jelenleg Brazíliában van, és a hatóságok nem adták ki a kérelmeink ellenére sem. Én bízom Brazília jó indulatában, és kérném, hogy a nagykövet úr magyarázza meg nekünk a megmagyarázhatatlant, ugyanis Számunkra érthetetlen, hogy egy terrorizmussal foglalkozó szakértő, aki elkötelezett a béke mellett, hogyan nézheti tétlenül, hogy a Batiszti ügyben befogadták ezt a bűnözőt. Szeretném elmondani, anélkül, hogy meg akarnám sérteni, hogy ennek a, az embernek Olaszországban kellene lennie és megfizetni a bűneiért. Azt gondolom, hogy ebben az ügyben a politikai akarat hiányzott arra, hogy megoldjuk a problémát. És miközben itt a terrorizmus elleni küzdelemről és emberi jogokról beszélnek, hadd mondjak azért egy dolgot. Ebben az esetben a tények, a tettek ellenkeznek a szavakkal, és ezt szeretném, hogyha elmagyarázná nekem. Köszönöm. Köszönöm. Akkor most adok időt a nagykövet úrnak, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre különösen ezzel az ügyel kapcsolatban, ami olyan sok hozzászásban felmerült, Batisti Brazíliában tartózkodásával kapcsolatban. Köszönöm, elnök úr. Először is ezzel az ügyel kezdeném, amit két hozzászóló is említett. Alapvetően azt szeretném elmondani, hogy a mi szemszögünkből, és az én szemszögemből nagykövetnénk, ez egy kétoldalú probléma Brazília és Olaszország között. Elismerjük a probléma létezését, és az Európai Bizottság is elismeri. Ez az első, amit mondani szerettem volna. A második az, hogy itt demokratikus országokról beszélünk demokratikus államokról, ahol vannak jogszabályok, vannak törvények, és először is azt kell tenni, akármilyen esetben, az, hogy tiszteletben tartjuk ezeknek az országoknak a szuverén döntéseit. Nem ez az eset az egyetlen, ami kiadatást foglal magában Olaszország és Brazília között. Évekkel ezelőtt Brazília kérte Olaszországtól, hogy Salvatore Cacciolát, akit Brazíliában bűncselekményet elítéltek, Olaszország adjon ki. De nem sikerült elérnünk a kiadatást. Ezt a bűnözőt nem adták ki Brazíliának. Végül 2008-ban mégiscsak kiadták, és Monakóban bebörtönözték elhagyta Olaszországot, Monakóba ment, és mivel az Interpol körözte, ezután elfogták és kiadták Brazíliának. Nemrég olvastam a, a sajtóban azt az esetet, melynek során az Egyesült Államokban még a 60-as években elítéltek egy bűnözőt. Portugáliában fogták el, de a hatóságok megtagadták a kiadatását a sajtó információja szerint portugál nemzetiségű volt. Ezt a két esetet csak azért említettem meg, hogy illusztráljam az álláspontunkat. Számunkra ez egy bilaterális kérdés Brazília és Olaszország között. Az Európai Uniónak ez nem tartozik a hatáskörébe. De ez a két eset jól mutatja azt is, hogy igen gyakran csak az egyik oldalról látjuk a kérdést. De valamennyien jogállamokról beszélünk. Brazília és Olaszország és Spanyolország is jogállam. Tehát ezeket a jogszabályokat tiszteletben kell tartani. Erről az ügyről többet most nem szeretnék beszélni. Ami a vízumok kérdését illeti, úgy gondolom, hogy a bevezetőben is elmondtam már, hogy mik az indokok és a, a motivációk, a, ami miatt még nem sikerült megegyezni. Az első választási lehetőségünk az, hogy amikor tudjuk, hogy ez a négy állam már alkalmazza a vízummentességet a brazilok tekintetében, ami megszüntetné az egyenlőtlenséget, akkor lehetséges lenne bilaterális megállapodásokat kötni ezekkel az országokkal. 2008 végén, amikor Brüsszelbe érkeztem, én is tárgyaltam ennek a négy országnak a képviselőivel és az Európai Bizottsággal. Bilaterális tárgyalásokat folytattunk tehát. Hasonlóképpen a többi európai országgal is így tettem. Azt válaszolták, hogy az integrációs folyamat módosítása a, a bizottság hatáskörébe tartozik, és koordináltan kell együttműködnie a tagállamokkal. Így lehet olyan megállapodást elérni, ami valamennyi tagállamra igaz. Írország és az Egyesült Királyság az önök által ismert okokból cselekedett. Itt már más folyamatról beszélünk, ugyanis meg kellett állapodnunk, de ennek a megállapodásnak figyelembe kellett vennie a korábban megkötött vízummentességi megállapodásokat, amelyek a brazilokra és az európaiakra vonatkoznak, akik ezekből az országokból érkeznek a három hónapos tartózkodásra szóló és három hónapra meghosszabbítható mentességről beszélünk itt. Ez egy lassú és összetett folyamat. A mi esetünkben ez volt az első alkalom, hogy ilyen típusú megállapodást próbáltunk kötni ezzel az országcsoporttal. Végül lezártuk a tárgyalásokat, Tavaly történt ez. És úgy gondoljuk, hogy ezzel a négy országgal a Brazil-EU kétoldalú csúcson el, alá is tudjuk írni a megállapodást, de ez az Európai Unió belső fordítási problémái, elemzési, vizsgálati gondjai és egyebek miatt nem sikerült ezt mégsem aláírni. Az év végére kellett volna ezt aláírni, az, amikor Brazíliában választások zajlottak. A brazil nemzeti kongresszus vizsgálta ezt az ügyet, és ez tovább tartott az előre, előzetesen vártnál. De az a megállapodás, amelyhez nem volt szükség a kongresszus jóvágyására már életbe lépett, ez a diplomata és szolgálati útlevelek kérdése. Ahogy önök is tudják, a, a kormánynak van bizonyos függetlensége az ilyen ügyekben. És ahogy mondtam, én még nem látom előre, hogy mikor fogják vizsgálni, mikor zárul le a megállapodás vizsgálata a brazil nemzeti kongresszusban. De tudjuk, hogy minél hamarabb életbe kellene léptetni ezt a megállapodást, ezen munkálkodunk. Éppen ez a célunk. Szeretnénk a lehető leggyorsabban normalizálni a helyzetet. Ami Tavares úr megjegyzését említi az új megállapodások megkötésével kapcsolatban, különböző említett területeken, például a bevándorlásban, esetleg a szexturizmus, korrupció, pénzmosás területén. Ezeket a megállapodásokat meg lehet tárgyalni, de mindkét félnek meg kell ezeket vizsgálnia. Jelenleg nem áll módonban vitába bocsátkozni ebben a témában, mert nem tudom, hogy mit gondolná erről a kormányom. Nem érkezett semmiféle kérelem az Európai Uniótól arra vonatkozóan, hogy konkrét megállapodások szülessenek ezeken a területeken. Mondok egy példát önöknek a migrációs áramlásokkal kapcsolatban. Próbáltuk ezeket a, a problémákat azt szerint megoldani, ahogy felmerülnek. Különféle problématípusok léteznek. Például, amikor a brazilok a 80-as és 90-es években tömegesen vándoroltak Portugáliába, sokuknak nehézségeit támadtak a munkavállalással Portugáliában. Mégpedig az olyan képzési igények miatt, amelyeket ott támasztottak velük szemben. A brazil fogorvosok, akik, akiknál, akiknek ezek a problémáik akadtak, ők teljes képzést teljes mértékben fogorvosi képzést kapnak az első évtől kezdve, miközben Portugáliában először orvosoknak képzik ki őket, és utána szakosodnak a fogorvoslásra. Ez volt a probléma gyökere. Ám mivel a kapcsolatok nagyon szorosak voltak a két ország között, nem kell eh, elismételnem önöknek, hogy milyen nagy számú munkavállaló áramlott eh, Brazíliából Portugáliába, ezért ezt végül megoldottuk. De most már fordított a helyzet, a Portugál Egyetemen végzett munkavállalók, akik Brazíliában szeretnék dolgozni, szintén szeretnék elismertetni a diplomáikat Brazíliában. Ezekkel a kérdésekkel is foglalkozunk, hiszen éppen az a célunk, hogy ezeket kielégítő módon megoldjuk. Ami a más megállapodásokat illeti, meg kell vizsgálnunk a konkrét helyzetet. Nem tudok érdemben nyilatkozni, hiszen még nem voltak konzultációk a két fél között. Vagyis ez jelenleg csak egy elméleti fejtegetés lenne, és most ezeket nem tudom kommentálni. Köszönjük a nagykövet úrnak a jelenlétét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, a, és köszönöm, hogy válaszolt a kérdésekre. Gyakolino úr még szeretett volna hozzászólni. Azt szerettem volna kérdezni, hogy van-e valamilyen megkülönböztetés a tagállamok polgárai között, attól függően, hogy milyen tagállamból érkeztek. Tehát függe a bánásmód attól, hogy melyik, hogy van-e van-e megállapodás az adott országgal? Olaszul fogok válaszolni, mert én is tanultam olaszul. Ezért egyszerűbb hallgatnom önt olaszul, mint, mint hogy a tolmácsolásból próbálj megérteni. ...2011 júniusától az olasz turistavizumok is 90 napra szólnak? Azt gondolom, hogy ezt korábban el kellett volna már mondanom. A Brazília és Olaszország közötti kapcsolat nagyon mély, nagyon mélyen kötődik egymáshoz ez a két ország. Brazíliában több mint 30 millióan élnek olyanok, akik felvehetnék az olasz állampolgárságot. Egyeseknek meg is van ez az állampolgárság, mások felvehetnék, és nekik családi kapcsolataik vannak, akár a szüleik, akár a, a nagyszüleik esetleg olaszok voltak. Ebben a konkrét esetben, hogyha jól értettem, akkor itt csökkentés történt. A rövid távú vízumok, amelyekre alkalmazható ez a megállapodás, az természetesen befolyásolni fogja ezt a két megállapodást is, amit alá fogunk írni, és amire az imént utaltam. Ez egy 90 napos határidőt szab, és ezt lehet még több, még 90 napra megnyújtani és ez valamennyi európai polgára vonatkozna. Ez a két megállapodás, amit aláírtunk a tavalyi év során, ezt mondja ki. A brazil fél részéről ez a vízum hosszabbítás egyes európai országok esetében nem tudom, hogy ez az Európai jogszabályok szerint hogy működik, hogy el kell hagyniuk az unió területét, és csak utána térhetnek vissza. De, a 9, de 90 napról van szó, és ezt meg lehet hosszabbítani még 90 napra, és ezt egy éven belül kell eltölteni. Hogyha egy európai Brazíliában szeretne élni, vagy egy brazil Európában is még hosszabb ideig, mint 180 nap, akkor egy másik már létező megállapodás hatája alá fog tartozni. Ha valaki egy másik országban szeretne dolgozni, az már egészen más ügy. Hiszen ez a, a vízum alapvetően üzleti és turisztikai célokat szolgál. Vagyis, ha szükséges, például egy munkavállaló, aki szeretne hosszabb ideig maradni az adott országban, akkor benyújthat egy vízum kérelmet, ami lefedi az ő helyzetét. De hogyha tudja, hogy mennyi ideig fog maradni, és ez felülmúlja ezt a 90 napot, akkor benyújthatja ezt a kérelményt. Elégedett a válasza, vagy szeretne még valamit kérdezni? Nekünk ezzel ellentmondó értesüléseink vannak. Ugyanis július 1-től van egy olyan pecsét a vízumban, ami azt mondja, hogy nem meghosszabbítható. De egy szeptemberben aláírt cikk, lehet, hogy ezt már módosította, ennek utána fogok nézni. Vagyis 90 nap, és utána még 90 nap rendben. Még egy utolsó kérdést szeretnék. Köszönöm a nagykövetnek, de tudja, hogy Buszuti kollégával és másokkal együtt Szicíliában jártunk. Meglátogattunk számos menekült központot. Találkoztunk a menekülteken, meghallgattuk a történeteiket, és ezek a Batiszti történetől nagymértékben eltérnek az önök számára ő is menekült, holott valójában egy bűnözőről van szó, akinek meg kellene fizetnie az elkövetett bűnökért. Remélem, hogy a két oldalú megállapodások meg fogják oldani ezt a problémát. Ezt el kellett mondani, hát elmondta. Köszönjük szépen. Akkor most kezdődjön a koordinátorok ülésének, és lekedjünk tovább. Köszönjük! Now, <clears throat> if we may please proceed right away, that'll help us. Um, you should make these two requests. These were, these were